Dear colleagues. Kedves kollégák! Would you please, dear colleagues? Kedves kollégák, kérem önöket, hogy foglaljanak helyet annak érdekében, hogy megkezdhessük az ülésünket. Tolmács jelezni, hogy az elnök úr mikrofonja működik. Dear colleagues. Tehát, kedves kollégák, lennének olyan kedvesek helyet foglalni, mert meg szeretnénk kezdeni a ma délutáni munkánkat itt a szakbizottságban. Tehát, kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Mielőtt elfogadnánk a napi rendtervezetet, Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy az a dosszié, a dosszié, amelyet általában önök előtt láthatnak, egyelőre nem érkezett meg, szállítási problémák akadtak, tehát az ülés során fogják az anyagokat megkapni, egészen biztos vagyok ebben, és ki is fogjuk osztani a dossziét, amint megérkezett. akkor fogadjuk el most a napi rendtervezetet, hogyha nincsen ellenvetésük, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük, egyetértenek-e vele? Úgy tűnik, hogy igen, és emlékeztetnék arra, hogy a tolmácsolás 16 nyelven áll rendelkezésre. Sajnálatos módon Dán, Svéd, Észt, Litván, Máltai és Szlovén nyelveken nincsen tolmácsolás. kettes, illetve 3-as, a január 14 és január 25-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Hübner asszony fogja a következő napi rendi pontot venni, most pedig akkor a négyes pontra fogunk áttérni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések, egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében. Most pedig akkor szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek. Jevgenyi Kirillov úrnak parancsoljon. Kedves Jevgenyi, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagy örömmel tájékoztatnom önöket arról, hogy a hatásköri konfliktus, amelyet a foglalkoztatásügyi bizottság vetett fel, megoldódott, úgyhogy mi leszünk az egyetlen illetékes bizottság a témakörben a foglalkoztatási és költségvetési bizottság pedig véleményt fog készíteni. Az eljárás pontosítása lehetőséget biztosít számunkra, hogy a jelentés tervezetet megvitassuk, ami az általános rendeletre vonatkozó módosításokat illeti. A jelentés tervezetben módosításokat javasoltam a 2009-es júliusi bizottsági javaslat módosítására, idén, január 18-án léptek ezek élet, illetve terjesztettem be ezeket. Tavaly novemberben pedig a tanács következtetéseket fogadott el ezzel kapcsolatban. A Regi Bizottságban a második munkadokumentumban már beterjesztettem módosító javaslataimat, és januárban ezeket meg is vitattuk. Jól lehet, ez a téma már szeptember óta napirendünkön szerepel. Röviden a fő módosító indítványokat szeretném megemlíteni a bizottsági javaslatban, illetve a jelentés tervezetben. Tehát most nem a saját módosításaimat fogom bemutatni, hanem a bizottság és a tanács javaslatait. Ezeket két csoportba oszthatjuk. Először is olyan módosítások, amelyek a pénzgazdálkodási szabályokra vonatkoznak a szociális alapban társfinanszírozott programoknál, a második pedig olyan módosításokra vonatkozik, ami a programok végrehajtását illeti. A jelentés tervezetben szereplő módosításai mindkét csoportra vonatkoznak. Jelentősebbek azonban azok a módosítások, amelyek a pénzgazdálkodási, pénzügyi gazdálkodási módosításra vonatkoznak. Talán tudják, hogy ez lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy 100 visszatérítést kapjanak az ideiglenes kifizetési követelésekben a 2009-2010-es időszakra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a 77-es cikk csupán korlátozott időszakra vonatkozik, és a nemzeti társfinanszírozás kötelezettségként a teljes programozás időszakra vonatkozik, ezt a javaslatot a tagállamok bírálták, hiszen ez a közösségi finanszírozás alapelvét sérti, és túlságosan bonyolult, illetve költséges. Talán tudják, amikor erről eredetileg beszéltünk, akkor több kolléga is bírálta ezt az elemet, és e, ezzel egyet is értek, ezért a 82-es és 93-as cikket módosítani javaslom, hogy ezek a 77-es cikket váltsák fel. A 82-es cikk módosítása pedig a válság által leginkább érintett országok számára lehetővé teszik, hogy 2010-ben a kohéziós alapok 2%-át kapják meg, illetve az Európai Szociális Alap 4%-át. Meghatározandó, hogy mely országok jogosultak erre a támogatásra, különböző gazdasági kritériumoknak kell megfelelni, ez alapján értékelik az adott tagállam gazdasági helyzetét. A 93-as cikk pedig rugalmasabbá teszi a kötelezettségvállalási szabályzatot. Az új javaslat alapján ugyanis ezeket hat részre osztják, egy hatodot fognak 2008-2013-as költségvetési kötelezettségvállalásra fordítanak. Ez egy igazságosabb megosztását jelenti a terheknek, ez segít a tagállamokban annak, hogy a 2007-es alapokat ne veszítsék el. Azt hiszem, hogy ez különösen jó javaslat, nagyon hasznos az országok számára, ugyanis ahogyan tudják, valamennyi tagállam 2007-ben nagyon későn hagyták jóvá az operatív programokat, és az első eszmecsere óta a bizottság javaslata javaslatával kapcsolatban a bizottság módosító indítványát, ami a strukturális alapok egyszerűsítésére vonatkozik, támogatom. Csak egy apró módosítást vettem bele a jelentéstervezetbe. Röviden tehát az egyszerűsítési javaslat az általános rendelet cikkeire vonatkozik, például egy 50 millió eurós küszöböt kívánnak bevezetni, illetve egy lehetőséget, hogy a nagy projekteket társfinanszírozzák olyan esetben, amikor annak egész EU-ra vonatkozó kihatása van. Ez pedig elkerüli, hogy az alprojektekben a mesterséges elkülönítés megvalósuljon. És javítani fogja ezen projektek kezelését, menedzsmentjét. Ezen kívül pedig elhangzott az a javaslat is, hogy a nagy projektek kiadásait védik akkor, amikor a tagállam a bizottsághoz benyújtja ezt a javaslatot, és nem akkor, amikor a projekt jóváhagyást beadják általánosságban, ahogyan ez egyébként jelen esetben érvényes. Számos egyszerűsítési javaslat is szerepel hogy fellendítsék a kiadást az energiahatékonyság területén, illetve a megújuló energiaforrások használatánál. Sőt, egy külön pénzügyi eszközre van szükség az ilyen jellegű lépések, ez a 44-es cikkben szerepel, és a kezelési költségek, díjak pedig a jogosult költségek között szerepelnek, ez a 87-es, illetve a 78-as és a 7-es cikkben szerepel. 2008 és 2009-ben módosításokat vezettek be, ezek a cikkek pedig 2009 májusáig visszahatóan érvényesek a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságra reagálandó, a tagállamoknak egy elemzést kell beterjeszteniük az operatív programokkal kapcsolatban, ez a 48-as cikkben szerepel és az operatív program további felülvizsgálatára már nincsen szükség az nem egészen új kiadások esetében. Ez az 56-os cikkben szerepel. a jövedelemtermelő projekteknél pedig a kötelezettség csak a beavatkozás mértékére vonatkozik. Annak érdekében, hogy a jelentés kötelezettségi terhet csökkentsék, az éves jelentésben előírt információt az operatív program végrehajtásáról, ezt a pénzügyi, a költségvisszatérítési kérvényekben kell megemlíteni. Először is világosá teszik, hogy ezek a szabályok csupán az infrastruktúrára, illetve a termelékenységi befektetésekre vonatkozik, nem pedig a nem anyagi befektetésekre, mint például a kép- képzés. A szociális alap esetében pedig az uniós hozzájárulást csak akkor tartják meg, hogyha e- erre valóban szükség van. az 57-es cikkben szerepelnek ezek a rendelkezések. Az állami segítségnyújtási rendszereknél pedig egyszerűsítésre van szükség az elő kifizetések egyszerűsítésére annak érdekében, hogy csökkentsék a pénzügyi kockázatokat. Az egyértelmű, hogy az elfogadható garanciák nem csupán a bankoktól származhatnak, hanem állami vállalattól is, illetve egy tagállamtól is, ez szerepel a 78-as cikkben. A tagállamokat pedig arra ösztönzik, hogy a részlegesen lezárt projekteket használják oly módon, hogy egy új rendelkezést bevezetnek, szabálytalanságok esetében, amelyeket a tagállamok állapítanak meg, a kijavított összegeket újra fel lehet használni a projektben. Jelen pillanatban egyébként ezek automatikusan elvesznek. Ez a 8-as cikk, illetve 88-as cikkbe szerepel. Azt hiszem, hogy ez is nagyon ösztönző módosító indítvány valamennyi tagállam számára, akiknek aktívabban szerepet kell vállalniuk az ellenőrzési feladatokban. Tehát röviden ezek lennének a javasolt módosító indítványok. Kérem Önöket, hogy ezeket támogassák. Az általános rendelet utolsó változtatására fogjuk, fogunk most sort keríteni. Másrésztről pedig szeretném azt mondani, illetve felszólítani a bizottságot arra, hogy azok után, hogy meghallgatták a tagállamokat, vegyék figyelembe valamennyi szereplő, érintett szereplő észrevételeit. Valószínűleg, amit most javasoltunk, hasznos lehet. Az új biztos is egyetértett abban, de önöket is kérdezem konkrétan erről, hogy ez most egy állandó folyamat lesz, tehát a bizottság jövőbeli kezdeményezését is nagyra fogjuk értékelni. Ez a jelentés egyébként mutatja, hogy mennyire nehéz egy már elfogadott aktust módosítani. Az egyszerűsítés elvét figyelembe kell venni, amikor az új rendeleteket megfogalmazunk a 2013-as időszakra vonatkozóan, ugyanis így módon elkerülhetjük, hogy a projektekre nem jelentkeznek csak azért, mert túl bonyolultak a szabályok. Mielőtt befejezném, elmondanám, hogy nem szabad elfelejtenünk ezen módosításoknak a célját. Talán az elmúlt hónapokban az eljárási változtatásokban elvesztek ezek, és késedelmet szenvedtek a tanácsban. Ez nem a parlament vagy a bizottság hibája. Az eredeti cél ugyanis az, hogy a tagállamokat segítsük abban, hogy a kohéziós politikából részesülhessenek ebben a kulcsfontosságú időszakban. Ha a továbbiakban is hátráltatjuk az intézkedések elfogadását, egyszerűen lemaradhatunk. További változtatások, illetve a második olvasat valószínűleg elhalasztja még tovább ezt a folyamatot. És a végrehajtás pedig csak akkor történik meg, hogy amikor a válság már lecsengett. Úgyhogy ezért szeretném kérni, hogy támogassák a jelentésünket. Köszönöm, elnök úr. Elnök, nagyon köszönöm Kirillov úr ezt a bemutatót. Most pedig akkor megnyitnám a vitát és Riedeko asszonynak fogom először is megadni a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Köszönetet kívánok mondani Kirillov úrnak azért a konstruktív munkáért, amit elvégzett. Számos alkalommal számolhattam be az EPP csoport véleményéről. Most rövid leszek a 2000 83-as rendelet módosításával kapcsolatban még egy megjegyzésem lesz. Franciaországban, a régiómban foglalkoztam ide tartozó projektekkel és ellenőrzéssel. Vegyünk egy konkrét példát az intézkedés végrehajtásáról. A nagy környezetvédelmi projektek 50 millió eurós keretből való megvalósulására szóló módosítások könny- meg fogják könnyíteni a végrehajtást. Franciaországban alkalmazunk egy olyan kifejezést, ami más nyelvekben is létezik, jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzog. Kirillov úr jelentését inkább támogassuk ezért, és ne nyissunk most olyan vitát, amely esetleg zsákutcába torkolik, ezért én nem is kívánok a tervezetre módosító javaslatot benyújtani. A 2007-es kreditek felhasználásával és a krízis, a válság okozta hatásokkal se foglalkoznék most. Köszönöm. Köszönöm szépen, a következő pedig Schröder asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom, hogy végre elkészült egy ilyen jelentés, amit igazából már fél évvel előtt is el kellett volna készíteni, de most végre sikerült. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő alapvetően a tanács irányát követte ebben a jelentésben, Ezekhez a pontokhoz előterjesztünk majd módosításokat, körülbelül negyed éve már ezek tartalmát a jelentéstevő is ismeri, hiszen novemberben már eljuttattuk ezen módosításokat hozzá, abban a reményben, hogy végre elkészíti a jelentését és beépíti a javaslatainkat. Részben erre azonban nem került sor, és éppen ezért további módosításokat fogunk előterjeszteni. A módosítások célja az, hogy a beruházások fenntarthatóak legyenek, hiszen nem lehetséges, hogy az EU csak költi a pénzt, de nem ügyel arra, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Tehát ügyelni kell arra, hogy a régiókban sikeresek a projektek, fenntarthatóak, és az Európai Unió egyéb céljaival összeegyeztethetőek. Többek között azzal a céllal, hogy a fejlődés fenntartható és az éghajlatot kímélő legyen. Ezt ön is tudja, Kirillov úr, hiszen hosszú ideje ismeri már a módosításainkat. Reményem volt, hogy ezeket beépíti ebbe az anyagba, de mivel ez nem történt, meg további módosításokat terjesztünk elő. Köszönöm. Köszönöm, Schröder asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevővel, illetve az általános irányvonalon nem értek egyet, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unióban nem pusztán a válságról van szó. Egyrészt a válságot sem sikerült helyesen megközelíteni. Ez azonban egy másik lapra tartozik. Én most a következőt szeretném kifejteni. Ha jól értettem, akkor a 57-es cikkre vonatkozik egy módosító indítvány, ott pedig a beruházások finanszírozása, finanszírozáló, beruházásokat finanszírozó folyamatról van szó. Ha jól értettem, nem tudom, hogy a javaslat most az, hogy a munkahelyek finanszírozását kiemeljük innen? Ezt javasolja az előadó? És mi a helyzet, hogyha a beruházások nem lesznek fenntarthatóak? Persze lehet, hogy én értettem félre ezt, de végeredményben válságos időket élünk, és a munkanélküliségi ráta egyre emelkedik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a kohéziós alapok, illetve a regionális programok összhangban kell, hogy legyenek a Lisszaboni stratégiával, illetve a szerződéssel. Éppen ezért nem lehetséges, hogy ezt csak úgy minden további nélkül kivegyük innen, ha jól értettem. Köszönöm szépen. Anguraki úr. Azt hiszem, hogy a végén az előadó minden bizonyal majd még kommentálja a megjegyzéseket. Ehm, vreau să-i mulțumesc ehm, domnului raportor. Köszönöm eh, az előadónak, Kirillov úrnak. Köszönöm, hiszen az ALDE csoport Kirillov úr módosításaival elvileg egyetért, ez tükrözi a novemberi tavalyi tanácsi eh, állásfoglalást, sal összhangban van. Kirillov úr jogosan utalt a jelentéstervezetben a két legfontosabb aspektusra, a válságellenes kezelésre és az egyszerűsítésre. Az egyszerűsítések, a módosítások az egyszerűsítésre vonatkozóan a mi bizottságunk az Európai Parlament által meghirdetettekkel egybeesik, hogy hogyan kellene a rendeleteket rend, egyszerűsíteni azokat a rendeleket, amelyek akadályozták a projektek végrehajtását a finanszírozás bonyolult végrehajtása miatt. A válságellenes intézkedések kapcsolatban, kapcsolatban módosította az előadó a a kohéziós alapból és a szociális alapból való részesedés lehetőségét 2010-re 4%. Tehát az Áldány csoport nevében gratulálok az előadónak, támogatni fogjuk, és remélem, hogy igen hamarosan eljutunk oda, hogy a tagállamoknak mindezen támogatásokat, pénzügyi támogatásokat engedélyezni tudjuk, hiszen öt tagállam megsegítéséről van szó pillanatnyilag, hiszen szükségük van erre. Hogyha a kohéziós politika jövőjét kérdőjelezzük meg, ez egy egészen más vitatéma, és akkor eltávolodunk ettől a témától. Most és itt kell támogatnunk ezeket a tagállamokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy észrevételt szeretnék még tenni. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy nagyon sok elképzelésünk van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk még javítani, tökéletesíteni ezt a rendeletet a régiók szempontjából. De tényleg azt szeretném kérni, hogy a vita szempontjából ezt spóroljuk most meg, a jövő kohéziós politikája megvitatásakor nyilván majd kellő idő áll ehhez is rendelkezésre, és ott a többségeket is majd meg tudjuk szerezni, de itt ennél a jelentésnél most arról van szó, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hatásait enyhítsük a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Rendkívül sajnálom, hogy a tanács és a bizottság ilyen hosszú időt fordítottak arra, hogy egyáltalán egy olyan javaslatot dolgozzanak ki, amely valamilyen többséget szerezhet meg. Nyilván nem ez volt az előadó célja, nem erre törekedett. Nem volt célja, hogy ilyen későn terjessze elő ezt a jelentést, de azt hiszem, hogy most a lehető leggyorsabban arról kellene gondoskodnunk, hogy az átültetésre, a megvalósításra helyezzük a hangsúlyt, máskülönben lassan vége lesz a válságnak, és mi még mindig azon vitatkozunk, hogy mit lehetne egyszerűsíteni. Sajnos ez egy nehéz feladat, de azt hiszem, hogy tényleg tisztában kellene lát, lennünk a felelősségünkkel a régiók irányában, illetve az öt érintett tagállam szempontjából minél gyorsabban kell a lépéseket megtennünk, hogy jóváhagyhatjuk ezt az anyagot és az elvi kérdésekről szóló vitát. Ezt talán inkább egy kicsit később rendezzük meg. Én minden esetre köszönettel tartozom az előadónak, rendkívül sok koordinálni valója volt az utóbbi hónapokban. Remélem azt is, hogy minél hamarabb szavazhatunk el a jelentésről. Köszönöm. Mikrofon nélküli hozzászólás az elnöktől. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Én magam is nagyra értékelem, amit Kirilov úr igyekezett elérni, hogy koordinálta a javaslatokat, és rendkívül örülök annak is, hogy a jelentés, amelyre a kedvezményezettek számítanak, tehát az a tény, hogy egy átlátható, világos ellenőrzési rendszer valósul meg, szerintem nagyon fontos, hogy ez megszülessen. De szeretném hozzátenni, hogy a pénzügyi válság összefüggésében az önkormányzatok, illetve a régiók meg kell birkózzanak nagyon sok válságellenes intézkedéssel, ezért különösen fontos, hogy elegendő pénzük legyen további beruházásokra a régióikban. Azt hiszem, hogy ez azért nagyon fontos, mert meg kell tartaniuk a munkahelyeket az állampolgárok számára. Nagyon köszönöm, és én készen állok arra, hogy támogassam ezt a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És mielőtt megadom a szót Kirilov úrnak, hogy lezárja a vitát. Én magam is szeretnék egy rövid hozzászólást tenni. És anyanyelvemen fogok szólni. Igen, Kirillov úr, én is szeretnék gratulálni önnek ehhez a kitűnő munkához, és örömmel fogadom ezt a jelentést. Ebben a konkrét esetben és ezt az előadó is megjegyezte már, két lehetséges opciónk van. Egyfelől elfogadjuk a kompromisszumot, amelyet a tagállamok dolgoztak ki, és akkor tovább léphetünk, és így nem kell további költséges időt arra pazarolnunk, hogy egyéb javaslatokat vitatunk meg, vagy pedig a javításra törekszünk, akkor azonban további késedelmekkel kell számolnunk. A mai nehéz gazdasági helyzet miatt egyes tagállamok helyzetét figyelembe véve azt hiszem, hogy az első opció mellett kellene döntenünk, tehát hogy már az első olvasatban tovább lépjünk, annak érdekében, hogy minél hamarabb a gyakorlatban is meg lehessen valósítani ezen intézkedéseket. Most pedig angolul folytatnám, és Kirillov úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, tisztelt kollégák, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon értékes megjegyzésekért, mert így én is láthatom, hogy van elég támogatás ahhoz, hogy előre léphessünk. Tehát köszönöm a kollégáknak az összes frakcióból a megjegyzéseiket. Ez a támogatás mindenképpen szükséges, akkor, hogyha gyorsan szeretnénk előrelépni. Természetesen a módosítások egy normális eljárás részét képezik, ezeket tanulmányozzuk. Ami azonban igazán fontos, az az, hogy eredményeket kell felmutatnunk, és minden bizonyal ehhez kellő támogatással rendelkezünk. Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek, Ankovi asszonynak, Schröder, Schröter asszonynak a támogatását. Egy kérdést Angurakis kollega feltett, és ez és ez az 57-es cikkre vonatkozó módosítással kapcsolatos. Szeretném ezt tisztázni, ez semmi veszélyeset nem tartalmaz, hanem meghatározza azon szabályokat, amelyek a beruházások tartóságának a monitorizásával kapcsolatosak. Az eddigi 57-es cikkben azonban ez az egész folyamat már lezárult. Tehát itt nem azt jelenti ez, hogy bármit is elveszünk onnan. Én úgy gondolom, hogy ez a szabályok egyszerűsítésének célját szolgálja. Mindössze ennyit szerettem volna megjegyezni. Köszönöm mindenkinek a nagyon értékes támogatását, mert úgy gondolom, hogy minden országunknak erre van szüksége. Ahogyan Panescu kollega is kifejtette, egyes országoknak még inkább szükségük van erre a támogatásra. Ez pedig elsősorban az öt országot érinti, a balti tagállamokat, Magyarországot és Romániát is talán majd, de addig is lesznek, lehetnek egyéb országok, amelyek szintén érintetté válnak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyes országoknak a lehetőleg sürgősebben szükségük van erre, de más országok is igényelhetik ezt. Éppen ezért fontos, hogy gyorsan előrelépjünk és eredményeket mutassunk fel. Köszönöm, elnök úr! Elnök, köszönöm szépen az előadónak az ismertetését és mindenkinek köszönöm a vitában való részvételét. Mielőtt ezt a négyes napirendi pontot lezárnánk, szeretném felhívni a figyelmüket arra tényre, hogy az egyéb napirenden szereplő véleményektől eltérően a módosítások előterjesztésének határideje február 25-én 18 óra, mivel kevés az idő, és egy hárompárti egyeztetést kell megszervezni a tanácssal és a bizottsággal. Egyéb határozatot nem kell hoznunk most, azt hiszem, hogy tovább léphetünk. Elnézést, mondja az elnök Schröter asszony. Általában az árnyékjelentéstevők a hárompárti egyeztetésen részt vesznek a delegáció részeként, az Európai Parlamenti Delegáció részeként. Én frakciónk árnyékrendtéstevője vagyok, de nem, nem tudok semmit, semmilyen információval nem rendelkezem erről a három párt egyeztetésről, úgyhogy kérném az előadót, hogy tájékoztasson bennünket. Igen, Kirov úr. Nos, tartottunk egy informális találkozót, de természetesen meg kell várnunk a módosító indítványokat. Igaz, hogy Sörüter asszony hosszú ideje régen eljutott ezeket hozzám, valós eljárást kell követnünk. Úgyhogy innentől kezdve az eljárást követjük, és ahogyan azt már kifejtettem, remélem, hogy valószínűleg el tudjuk majd kerülni a további késedelmeket, mint például a második olvasatot, stb. Igen, azt hiszem, hogy tényleg arra kellene koncentrálnunk, hogy ezt az egészet lezárjuk, ahelyett, hogy tovább bonyolítjuk. Tehát szeretném tudni, hogy mely plenáris ülésen tervezzük a szavazást és jó lenne a tanács és a bizottság véleményét is meghallgatni, de igazából semmit sem hallottam a szavazás ütemtervéről. Most tájékoztattak arról, hogy áprilisban lesz a plenáris, amikor majd erről szavazunk. I'm sorry. Eh, Általában, ha egy, az egy olvasatos eh, folyamatot követjük, akkor a hárompárti párbeszéd erre hamarabb kerül sor. Én igazából erről még semmit sem hallottam. Igen, később tájékoztatjuk majd erről rendben. Most pedig lépjünk át az ötös pontra. A 2008-as évi mentesítés az ELK általános költségvetésének harmadik szakasza, a bizottság rontkozó rész. Most pedig megadnám a szót az előadónak, Jan Olbrichtnek. Parancsoljon öné a szó. tak, panie przewodniczący, I will use my language. panie przewodniczący, szanowni państwo, właśnie Trwają prace w Komisji Kontroli Budżetowej. A Költségvetési Szakbizottságban folyik a munka annak érdekében, hogy az EK általános költségvetésének mentesítését jóvá hagyjuk a harmadik szakaszt. Ez a bizottságra, illetve a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik. A bizottságunk illetékes egy vélemény kidolgozásáért a Kokobu számára. A mi hatáskörünkbe tartozik az, hogy ezen állásfoglalás tervezethez egy véleményt dolgozzunk ki. Iránymutatásokat kell meghatároznunk e célból. Éppen ezért az a szöveg, amelyre most utalunk, ez bizonyos olyan alapvető dokumentumokra vonatkozik, amelyekre szeretnék kitérni. Egyfelől utalnék a számvevőszék jelentésére, amelyet a c 269-es számban adtak ki a hivatalos labban. Tehát itt található meg a számvevőszék jelentése. A Költségvetés Ellenőrző Bizottság ezt most tanulmányozza. A második dokumentum pedig, amelyet szeretnék ismertetni önökkel, ez egy olyan anyag, amely amelynek a közzétételét nagy érdeklődéssel várjuk. Ez a második pont a jelentésemben és itt az szerepel, hogy ez a dokumentum már ezt már kiadták, itt február 18-ai dátummal szerepel, angolul a címe, a cselekvési terv hatása, amelynek célja az ügynökségek munkájának egyszerűsítése. Ez egy olyan dokumentum, amelyet már közzétettek, és azzal foglalkozik, hogy a cselekvési terv milyen hatással van. És az összes többi dokumentumban erre tesznek említést. Tehát eh, itt megtalálható olyan információ, amely a strukturális alapok felhasználására vonatkozó módosításokkal kapcsolatos. Ezek a cselekvési tervre vonatkoznak, olyan módosításokról van szó, amelyekkel már a számvevőszék, illetve a Kokobu is foglalkoztak. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ez a jelentés eh, előadójaként szeretnék egy módosítást előterjeszteni majd, amely a kettes pontot módosítja, mert jelen pillanatban nem várhatunk arra, hogy ezt, ezt az anyagot várjuk, hiszen említettem, hogy az én jelentésem is erre épül. Ebben pedig tartalmaz, ez a dokumentum tartalmaz olyan információkat, amelyek a cselekvési tervek hatásával kapcsolatnak, és a régió régiók főigazgatósága ezeket fontosnak ítéli meg. A hiba arány pedig 11%-ról 5%-ra változik, ami egy nagyon fontos arány. Éppen ezért jó magam is egy módosítást fogok előterjeszteni, amelyet kifejtjük, hogy üdvözöljük azt az információt, amelyet eljuttattak hozzánk, és pozitívan értékeljük ezen cselekvési terveket. Ez egy olyan pont, amelyre vonatkozóan szeretnék egy módosítást előterjeszteni, mert említettem, hogy ez egy új dokumentum, és ez némileg módosítja a mi véleményünket. Tehát a szakbizottsági véleményünkben egyfelől arra törekszem, hogy konstatálom a számövőszék információit, amelyek az esetleges hibákról beszélnek a különböző projektekben, másfelől pedig azt javasoljuk ebben a jelentésben, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elemezze és tanulmányozza ezen hibák mögött meghúzódó okokat. Fontos tehát elemezni, hogy milyen eredményre vezetnek a közbeszerzési folyamatok szempontjából ezen hibák. A parlamentben most ugye egy vita folyik erről, és Blaszák kollégánk is egy jelentést készít ebben a témában. A jelentésben továbbá arról is beszélünk, hogy a kohéziós politika alapja egy nagyon sajátos irányítási rendszer, ez egy olyan irányítási rendszer, amelyben megoszlanak eh, a hatáskörök. Ez persze számos lehetőséget rejt magában, ugyanakkor komoly nehézségeket is jelenthet. És erre vonatkozóan egy egyértelmű javaslatot fogalmazunk meg, méghozzá azt, hogy különbséget kell tennünk a szabálytalanságból eredő hibák között, amelyeket ugye a korrekciós folyamaton belül eh, elemeznünk kell, és ez az Olaf feladata. Én ebben a jelentésben azt javaslom, felhívom a figyelmüket, számos olyan aspektusra, amelyek szerintem kulcsfontosságúak a felhasználás szintjén. Továbbá pozitív hangvételű megjegyzéseket is teszek ezen módosítása vonatkozóan, amelyet ugye említettem, és amely szerintem szükséges ahhoz, hogy érthetővé váljék ez a dokumentum. Továbbá pedig felvázolom a jövőbeli tendenciákat, hogyan lehet a hiba arányt csökkenteni, hogy a strukturális alapokat jobban felhasználhassuk. Tehát összefoglalásképpen ez a vélemény a Kokovú számára készül, és az a célja, hogy a hármas szakaszra helyezze a hangsúlyt amely ugye a bizottságra és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozik. Mi a strukturális alapokra és a kohéziós politikára helyezzük a hangsúlyt, és azt szeretnénk, hogy ezen véleményeket a Költségvetési Elnőrzési Bizottság a végső dokumentumában elismeri majd. Okay, Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak ezt az ismertetését, és most szeretném megnyitni a vitát. Tremopulo úrnak adnom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy a 2008-as év semmilyen javulást nem mutatott fel a 2007-es évhez képest és azt is meg kell állapítsuk, hogy legalábbis a kohéziós alapok összegének egy tizede, amelyet ugye 2008-ban kifizettek, nem lett, nem lett volna szabad ezen összeget kifizetni. Több alkalommal megjegyeztük ezt már, de úgy tűnik, hogy ismételten ki kell jelenteni ezt. Arról van is szó, hogy ez továbbra is prioritás kell, hogy élvezzen, a hibákat tovább kell csökkentenünk. Felmerültek itt hibák, hiányosságok, három országot említünk itt a hetes pontban. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy csalás nem merült fel, Hát azt hiszem, hogy konkrétabban kell fogalmaznunk. Főleg akkor, amikor egy olyan időszakban vagyunk, amikor a különböző országoknak hibák elkövetését rójuk fel. Görögországot is említik, ugye például. És ezért úgy gondolom, hogy a bizottság azt javasolta, hogy 2012-ig meg kellene várnunk a javaslatot, és nézzük meg, hogy addig a kohéziós politikákon belül mit lehet tennünk a hibák csökkentése érdekében. A 2000-től 2006-ig tartó időszak azért lassan már véget ért, és a tagállamokra nagy nyomás nehezedik. Minden eszközt fel kell, hogy használjanak, és további dokumentumokat terjeszthetnek elő. A számvevőszék azt is megállapította, hogy pusztán lassú előrelépés történt a projekteknél a 2007-től 2013 ig tartó időszakban, ugyanis a tagállamok egész egyszerűen bizonyos dolgokat túl későn terjesztettek elő, tehát például a projekteket értékelő dokumentumokat. Ez a késedelem pedig valószínűbbé teszi, hogy az ellenőrzési rendszerek nem lesznek képesek arra, hogy a hibákat már a kezdeti szakaszban azonosítsák a bizottság, illetve a számvevőszék. Ne végre, hogy nevezzék a dolgokat egész egyszerűen. Azt hiszem, hogy csak így haladhatunk. Egész egyszerűen meg kell nevezni az érintett tagállamokat és az ellenőrzési rendszereket, amelyek a legkevésbé bizonyultak hatékonynak, ezeket is nevükön kell nevezni. Úgy vélem, hogy a költségvetési korrekciók rendszere elrettentőbb kell, hogy legyen. Pillanatnyilag bizonyos kiadásokat, amelyek támogatásra jogosultak, ezek felcserélhetők. A jövőben azonban csak a tagállamok által felderített hibákat kell korrigálni, illetve kiegyenlíteni másokkal, más egyéb kiadásokkal. Tehát, hogy ez nem eredményezze a finanszírozás elvesztését az adott tagállam számára. Azt hiszem, hogy így lehetne eljárnunk a továbbiakban. Köszönöm. voorzitter eh, eh, heel kort ik wil eh, met name opwijzen dat dat naar mij niet... röviden szeretném arra tényre felhívni a figyelmet hogy szerintem az előadó jól kiemelte azokat a kapcsolatokat, ami a, az elkövetett hibák, az elvégzett javítások között. Hangsúlyoznám, hogy időt kell szánnunk arra, hogy az új dokumentumot, ami most jelent meg a cselekvési tervről, tanulmányozzuk, fontos, hogy ez is hatással legyen a jelentésre. A most folyó időszakról sok szó esik, most 2008-ban már felmerültek olyan kérdések, amelyek ma is újra terítékre kerülnek. Azt gondolom, hogy az információkat jól kell hasznosítani, már azokat, amik rendelkezésre állnak, hiszen egyértelmű, hogy a mi bizottságunknak sok tennivalója lesz a kokobűvel, és az is fontos, hogy kiemeljük, vannak pozitív fejlemények is, talán még nagyobb számban is, mint ami az első látásra kiderül a számadatokból. Személy szerint én eléggé egyetértek a raportőrrel, az előadóval és a benyújtott módosításokkal is. Manescu asszony. Köszönöm. Először is köszönetet szeretnék mondani egy Olbricht úrnak az elkészült dokumentumért. Rendkívül jól részletezett és érvekkel alátámasztott gondolatmenetről van szó, kiemeli a hiányosságokat is, mindazokat a hiányosságokat, amelyek a 2000-2006-os időszakban történt kifizetések során jelentkeztek. A számbevőszégi 2008-as jelentés jól mutatja, hogy az operatív programok és a köztes kifizetések nagy késedelemmel valósultak meg a 2000-2006-os időszakban növekedett a kifizetésekben elkövetett hiba, hibák száma. Emiatt arra gondoltunk, hogy a számvevőszéknek az auditra kellene, a teljesítési auditra kellene a hangsúlyt fektetnie nem csak a megfelelőségi elemzésre kellene, hogy szorítkozzon, hanem a hatékony felhasználást is vizsgálni kéne. A strukturális és kohéziós alapokból történt kifizetéseknek összhangban kell lennie a közösségi szabályokkal, de ugyanakkor figyelembe kell venni a tagállami célkitűzéseket és a programokban foglalt célokat a pénzügyi rendelet a jó pénzügyi ügymenetre vonatkozik, és el kellene, hogy vezessen bennünket a gazdaságos hatság, hat, a gazdaságosság hatékony működés irányába. Ha a megítélt pénzeket az előzetes terveknek megfelelően költötték el és elérték a kitűzött célokat, ezt kellene vizsgálni. Tehát korrekt ez, az, ez a jelentés, úgyhogy támogatni fogjuk ezt a véleményt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Piper úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jan Olbricht jelentése Valóban egy kitűnő jelentés, és végre elismerjük azt a haladást is, amelyre sor került, nevezetesen, hogy a szabálytalanságok csökkentek. Emögött pedig az húzódik meg, hogy az eszköztárunk is eredményesebb. Ugyanakkor két pontban aggódom, Egyfelől azért, mert mindig ugyanazok a tagállamok azok, amelyek végeredményben feltűnnek. Elképzelhetőnek tartom, hogy módosító indítványokat terjesszünk el, egyfajta díjazási rendszert azon tagállamok számára, amelyek évek óta nem tűnnek fel. Őket a legsúlyosabb ellenőrzések alól mentesíthetnénk talán, és olyan ellenőrzéseket folytathatnánk, amelyek a mindig feltűnő országokra vonatkoznak. Én szívesen előterjesztenék egy ilyen módosítást egyrészt, másrészt pedig egy kérdés már felmerül bennem hosszú ideje, hogy vajon regionális bizottságként miért kapcsolódunk be ilyen ritkán az előcsatlakozási eszközökkel kapcsolatos folyamatokba. Hiszen regionális politikával foglalkozunk, és éppen ezért ez az eszköz is a regionális politika előkészítésére vonatkozik. És pontosan ezen összegeket nagyon rosszul használtuk fel eddig. Tehát én azt szeretném, hogy a regionális bizottság ebben az esetben egy határozottabb beleszólási jogot kapjon. Én szeretném ezt is módosító indítvány formájában előterjeszteni. Köszönöm szépen, Piper úr. Tehát láthatják, hogy időközben a dokumentumok is megérkeztek. Obermeier úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk levő jelentés tervezett árnyoldalakat és fénypontokat is jelez. Láthatjuk ugyanis, hogy a hibarány elég magas, főleg ami a visszatérítések arányát illeti, ugyanakkor azt is megállapítja a bizottság, hogy 5 hat esetben sikerült orvosolni a helyzetet. Tehát, hogy itt alapvetően nem csalásról van szó, hanem számos hiba a helyi szinten történt. Én úgy gondolom, hogy itt az egész vita során tekintettel kell lennünk arra is, hogy a bizottság nagyon is képes arra, hogy felügyelje a nemzeti rendszereket, ugyanakkor a tagállamok is a program specifikus kiadások tekintetében sajátos hatáskörrel rendelkezik. Ez pedig nagyon fontos. Fontos, hogy a különböző ellenőrzési szintek egymástól függetlenül működjenek. És még valamit nagyon fontosnak tartok a felhasználók szempontjából. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt nagyon is komplex jogszabályokról van szó a támogatási kritériumoknál, és ez gyakran azt eredményezi, hogy a felhasználók szándékuktól eltérően gyakran egy magas hiba arányt okoznak, azért mert nem annyira felhasználó barát jogszabályokról van itt szó. Éppen ezért kívánatosnak tartanám, hogy ezt próbáljuk megorvosolni, és meg kellene fontolnunk azt is, hogy nem lehetne-e ezen támogatási lánc legalsó szintjeinél is bizonyos továbbképzési intézkedéseket foganatosítani, hogy ugyanazon szempontok érvényesüljenek. Ettől eltekintve azonban tetszik az is, hogy egy fajta díjazási rendszert vezessünk be azon országokra nézve, amelyek nem tűntek fel a hibák tekintetében, és nagyon jól sikerült jelentésnek tartom ezt. Köszönöm. Okay, Köszönöm szépen, Obermeyer úr, mondja az elnök. És mielőtt megadom a szót Szomoza úrnak a bizottság részéről, szeretnék néhány megjegyzést tenni, és megint csak anyanyelvemet fogom használni. Én is üdvözlöm Olbricht úr jelentését, és valóban gratulálni szeretnék ehhez a munkához. Egy olyan véleményről van itt szó, amely valóban kitűnően tükrözi a valóságot. Számos hasznos, lényeges pontot megemlít, olyanokat, amelyek most nagyon értékesek számunkra. Egyéb hasznos megjegyzéseket is tesz, amelyeket felhasználhatunk majd, ha a különböző összegeket értékeljük, amikor majd megkapjuk a számvevőszék jelentését. A négyes ponttal kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. Talán ott nagyobb hangsúlyt helyezhetünk az egyszerűsítésre, a strukturális alapok irányításának, egyszer, irányításának egyszerűsítésére, mert ezáltal a hiba arányt is csökkenthetjük. Mindannyian tudjuk, és ez már elhangzott, hogy nem könnyű a felhasználók számára megérteni a szabályokat. Például a közbeszerzési pályázatok szabályait. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a mai vita szempontjából nagyon fontosnak tartom, és ezt a jelentés is tartalmazza, hogy mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy hibákról beszélünk, nem pedig csalásról. és a 2008-as évi mentesítés során vannak kollégák, amelyek a kettő közti határt, mintha elmosnák néha. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nem akar hozzászólni, úgyhogy Albrecht úrnak fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra, a kollégák felvetéseire. Először is. Én magam a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak is tagja vagyok, és az egyik fő probléma abban a bizottságban az az, hogy egészen pontosan mit is ellenőrzünk. És Manescu asszony is említette ezt, kérdezte, hogy az eljárást ellenőrizzük-e, hogy minden rendben van-e az adatok, a dokumentumok szempontjából, vagy pedig a hatékonyságot ellenőrizzük. Természetesen ez egy költségvetés ellenőrzési jelentés, tehát elsősorban az eljárásokra vonatkozik, nem pedig a hatékonyságra. A folyó vita számvevőszékkel arról szól, hogy hogyan lehet ezt a problémát leküzdeni, úgyhogy nem csak az eljárásról vitázunk, hanem a hatékonyságról is. Erre azonban egyelőre nincsen egyértelmű válasz. A másik elem pedig az, hogy nem akartam ebben a véleményemben ezt mondani, hogy nem volt csalás. Hát persze, hogy volt. De az említett példák közül ezeket nem csalásként terjesztették be, hanem hibaként. A bizottsági dokumentumokban tehát nem szerepel a csalásra vonatkozó információ, ennél a hiba határnál, talán máshol igen, de itt ebben az esetben nem. Ennél az százalék aránynál nem. A kohéziós politikának az a hiányossága, hogy ott vannak a projektek, aztán ott vannak a kifizetések, amelyeket a nemzeti tagállamok, a nemzetállamok eszközölnek, aztán pedig ott van az ellenőrzés, hibák és a korrekció illetve az év végén, illetve a teljes szakasz végén él. A számvevőszék megnézi például a pillanatnyi X pillanatban bekövetkezett helyzet, és ez pedig 11%-ot mutat. De ez egy több éves programozás, aztán ott vannak a pénzügyi korrekciók is, ezért nagyon fontos elmondani, hogy az a cselekvési terv, amelyet bevezettek, azt mutatja, hogy a hiba határban azonnali változás van, ez pedig azt mutatja, hogy a pénzügyi korrekciók egyre nagyobbak. Azok a pénzügyi korrekciók, amelyeket a bizottság már kieszközölt, nagyobbak, mint a teljes 2000-2006-os időszakra vonatkozóan. Csak a tavalyi évre vonatkozóan a korrekciók magasabbak, mint előtte voltak. Nagy erőfeszítés történt tehát. Aztán pedig, ami a mi bizottságunk számára is nagyon fontos, ez a közbeszerzési eljárásokra vonatkozik. Ki a bűnös? rossz -e a rendszer az Európai Unióban a közbeszerzések tekintetében, vagy jó a rendszer, de rossz a végrehajtás a tagállamokban? Ugyanis a legnagyobb hibaszám közvetlenül kapcsolódik a közbeszerzési eljárásokhoz. Tehát a kérdés az, hogy mi folyik ott? Ez nem a kohéziós politika problémája, ezért a szakbizottságunk felel azért, hogy rámutasson, hogy a hibák nem feltétlenül a kohéziós politikában rejlő rendszerbeli szabály, hibák, hanem a kohéziós politikához kapcsolódnak. Ugyanis rossz a menedzsment, rossz a gazdálkodás módja. Hogyan lehet elkerülni azonban ezeket a hibákat? Ebben a nagyon rövid véleményben erre szerettem volna rámutatni, illetve arra, hogy nem szabad elfelejtenünk a hibákat, de meg kell látnunk a pozitív változásokat is. És fel kell kérnünk a bizottságot például arra, hogy igazolja, indokolja meg a közbeszerzés, miért jelent akkor a problémát. Mi történik a közbeszerzéssel a tagállamokban? A korrekciók pedig főként egyes tagállamokra vonatkoznak, de ez nem képezi a jelentés tárgyát, hanem egy általános helyzetet mutat. Ezért tehát politikai szempontból én a vélemény szerzőjeként úgy gondolom, hogy regi bizottságként rá kell mutatnunk arra, hogy nagyon sok problémánk van a különböző eljárásokon belül, de ezek nem magára a kohéziós politikára vonatkoznak, hanem az egyes eljárásokra. Ezért tehát jó és rossz jeleket is mutatunk itt a jelentésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, illetve valamennyi kollégának köszönetet mondok a vitáért, és mivel szakbizottságnak most nem kell döntést hoznia, a következő pontra térünk rá, ez a hatos napi rendi pont. Jelentés a bizottság közleményéről, a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció. March. Okay, Mr. Olbricht. Olbricht úr, elnézést kérek, nincs itt a papíromon. Itt most tájékoztattak arról, hogy március 1 -e a határidő. Akkor ez világos mindenki számára? Tehát hatos napi rendi pont, ahogy mondtam, jelentés a bizottság közleményéről, természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció. Viktor kis úr a jelentés készítője, és meg is adom neki a ott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Litvánul fogok szólni anyanyelvemen. Kedves kollégák! A szakértőkkel megvizsgáltuk ezt a kérdést, ahogyan önök is tudják, az illetékes szakbizottság, ezen jelentés esetében az ENVI bizottság. És miután a jelentésüket elolvastuk, megvizsgáltuk, egy véleményt kívántunk készíteni erről. Számos aspektust javasolok, amelyeket a közös parlamenti álláspontba bele kellene venni. mégpedig a természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzésére vonatkozóan. A regionális és helyi hatóságokat szeretnénk bevonni ebben a ebbe a folyamatba, ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy ezen hatóságoknak a katasztrófa megelőzés és stratégiák tervezésében és megvalósításában való aktív szerepvállalás révén lehet a legjobban biztosítani a leghatékonyabb és legműködőképesebb megoldások kidolgozását. Illetve a konzultáció szerepének fontosságát szeretném kiemelni, az állami és a magánszféra érdekeltjeinek bevonását. A katasztrófák hatása nyilván nem áll meg a régiók határainál. Meg vagyunk győződve arról, hogyha azonosítjuk ezeket a területeket, prioritásos célokat kell felállítanunk. Természetesen üdvözöljük a bizottság azon kezdeményezését, hogy a katasztrófa megelőzés módját integrálja a 2007-2013-as időszak programozásába, operatív programokba, és a tagállamokat felhívja arra, hogy vegyék a közvetlenül a kockázat megelőzésre elkülönített strukturális alapoknak az e területen való késedelem nélküli fellépés érdekében a jelen programozási időszak során. Ugyanakkor a koordinált fellépés szükségességét sem szabad elfelejtenünk. Támogatjuk azt az elképzelést is, hogy a strukturális alapokból történő infrastruktúra támogatást az elkövetkező programozási időszakokban a katasztrófa védelmi szabványok betartásához fűződő konkrét intézkedések megvalósításáról kell függévé tenni. Természetesen véleményemet mindenkinek eljutattam, úgyhogy röviden ennyi lenne. Remélem, hogy elolvasták azt. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm, jelentéstevő úr. Most pedig akkor Trebopoulos úrnak fogom megadni a szót parancsolat. Συζητούμε για ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα εφόσον... Igen, elnök úr. Ez egy nagyon jelentős kérdés, fontos téma. Főként az éghajlatváltozáshoz kapcsolatos hatások miatt. Ez egyértelműen kiderül a javaslatból is, a helyi önkormányzatoknak az irányításban, a válság és katasztrófa kezelésben nagyon fontos szerep jut, és ezt fontos, hogy koordináltan hajtsák végre. A régiók nem egyenlőek, ez nyilvánvaló, úgyhogy fontos a kohézió garantálása, mind a kezdeményezések, mind az intézkedések kapcsolat, kapcsolatban közösségi szinten. A szolidaritási alap gondos felülvizsgálatot igényel, nagyobb rugalmasságra, flexibilitásra van ugyanis szükség. Fontos, hogy a régiók még hozzá a legnagyobb fenyegetettségnek kitett régiók védelmet kell, hogy kapjanak, és hogy az elővigyázatosságnak is fontos szerepeket kell adni, tehát a katasztrófák megelőzésében és arra vonatkozó stratégiák vonatkozásában is, hogy hogyan kezeljék. Tehát jobb persze megelőzni a bajt, mint gyógyítani, ahogy szokás mondani változásokat élünk át az éghajlatban, úgyhogy egyre gyakrabban léphetnek fel természeti katasztrófák. Az uniónak még hatásosabb megelőzési instrumentumokat, eszközöket kell kidolgoznia, elfogad, felfogadnia a mezőgazdaság terén például. A bizottságnak, az Európai Bizottságnak támogatnia kell mindazon eljárásokat, tevékenységeket, melynek célja a polgári védelem javítása az egyes tagállamokban. Erről már több alkalommal beszéltünk az Európai Parlamenten belül is, de még a megtethez képest is szükség van előrelépésre, javításra egy európai beavatkozási erő létrehozására van szükség. Fontos ez az eljárás. Láttuk, hogy Dél-Európában mi történt, ott speciális ökoszisztémák vannak, amelyeknek különleges, hatékony védelmi rendszerre van szükségük. Úgyhogy ehhez megfelelő pénzeszközökre is szükség van a megelőzéshez és az okozott károk vagy keletkezett károk helyreállításához. Köszönöm, hogy... You have the floor. Köszönöm szépen. Dabar sakytų pasiūlymų arba aspektų. Most pedig López asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a jelentéstevővel, Uszpekics úrral, abban, hogy mennyire fontos szerepük van a helyi és regionális hatóságoknak, hiszen ezek azok, amelyek elsősorban részt vesznek a katasztrófák elleni küzdelemben, illetve a védelmi tevékenységben. De a katasztrófákat nem csupán regionális dimenzióból vagy nemzeti dimenzióból kell megközelíteni, hanem európai szinten hatékony választ igényelnek, ennek pedig ki kell egészítenie a regionális vagy helyi hatóságok tevékenységét. Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy egy egységes eljárási jegyzőkönyvet vezessünk be valamennyi katasztrófa típus számára, teljes szolidaritást biztosítva az országok között, hogy szembenézhessenek a katasztrófákkal. Ebben a keretben pedig támogatni kell főként azokat a régiókat, amelyek strukturális nehézségekkel küzdenek. Ezek ugyanis sokkal sebezhetőbbek ilyen jelenségekkel szemben, hiszen kevesebb eszközük van, hogy szembeszálljanak azokkal és ahogyan a jelentéstevő is mondta, a megelőzésre kell összpontosítani, illetve arra, hogy a különböző szereplők közötti koordinációt erősítsük, ezek vesznek ugyanis részt a katasztrófák kezelésében. Tehát egy koordinációs protokollra van szükség a különböző eszközök, alapok között illetve meg kell erősíteni a lépéseket az új technológiák szempontjából is. Például a pénzügyi juttatásokat is át kell alakítani, át kell gondolni, amelyek a katasztrófa elleni küzdelemre vonatkoznak. Nagyobb rugalmasságra van szükség ezen eszközök szétosztásában, ami azok operativitását is javítja, illetve egy integrált erdővédelmi politikára van szükség. Két javaslat van szükség az erdőtüzek elleni küzdelemre vonatkozóan, illetve az asszály elleni küzdelemre vonatkozóan. Így módon pedig nagyobb koordinációt lehetne elérni a tagállamok politikái között, és optimalizálni a rendelkezésre álló uniós eszközöket. És talán az is jó lenne, hogyha egy európai megfigyelőközpontot hoznánk létre az asszályra, a árvízre, illetve az éghajlatváltozás egyéb jelenségeire vonatkozóan, hogy egységes választ tudjunk adni a katasztrófákra. Úgyhogy ezek lettek volna a hozzászólásaim, hozzájárulásaim. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mivel egyre kevesebb az időnk, a következő hozzászólókat arra kérném, hogy röviden szóljanak, hogy be tudjuk tartani az időt. Most pedig akkor megadnám a szót Vlaszak úrnak. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Eléggé meglepő, hogy még most sincsen európai stratégiánk, ami erre az a részre erre a témára vonatkozik, ezért üdvözlöm a dokumentumot, nagyon fontosnak tartom, de persze ez nem a megelőzésre vonatkozik, vagy a legjobb gyakorlatokra, illetve a figyelmeztető rendszerre. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy összekapcsoljuk az egyes projekteket, főként például a határrégiókban. Ezek a projektek össze kell kapcsolódjanak a tagállamoknak kötelességük tájékoztatni egymást, ugyanis erdőtüzekről, árvizekről, földrengésről van szó, és ezek a jelenségek nem ismerik a határokat. Illetve a nemzetközi segítségnyújtásra is gondolok, azt koordinálni kell, valakinek azt ellenőriznie kell. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Piper úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak ehhez az állásfoglaláshoz, amit valóban a régiók szempontjából fogalmazott meg. Mi vagyunk a Regionális Fejlesztési Bizottság, és ez a régiók szemszögeit tükrözi, ami jó, mert ellensúlyozza azt, ami például a Környezetvédelmi Szakbizottságban történik. Ami pedig az itteni módosító indítványokat, a felvázolt módosító indítványokat illeti, számomra egyáltalán nem érthető, hogy miért van szükségünk ahhoz, hogy európai törvényeket hozzunk annak érdekében, hogy a görögország erdőtüzeket megelőzzük. Ezt nem tudom megérteni, és nem is akarom, mert igazából más megfontolás húzódik meg mögötte. Nem értem azt sem, hogy miért kellene az asszály és a katasztrofák számára egy európai megfigyelőközpont. Már van ilyen. Miért kell a megelőzéshez pénz, amikor már most ezt bevethetjük, ha szükségesnek tartjuk a régiók számára az erdőtüzek megelőzése céljából. Tehát kérem, hogy ezt a fajta érvelést ne kövessük. A régiók szemszögét kell követni. Ugyanakkor igazat adhatok önöknek abban, hogy valóban ha tennünk kell valamit, mert bekövetkezett egy katasztrófa, akkor nem lehetséges az, hogy mindenhol autók, hajók és repülők tömörülnek, hanem akkor koordinációra van szükségünk, akkor vészhelyzeti tervekre van szükségünk, de nem törvényekre. Tervekre van szükségünk, nem pedig új törvényekre. Szükség van arra is, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Miért működik az erdőtüzek leküzdése jobban egyes országokban, mint máshol. Európa valóban képzési programokat dolgozhat ki ebből, de kérem, hogy ne hozzunk új törvényeket, mert ez azt hiszem, hogy tényleg szem előtt téveszti a célt. Úgyhogy maradjunk a lényegnél. Köszönöm. Köszönöm szépen. Obermeier úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom követni a kérését és röviden fogalmazni. Valóban a szolidaritás fontos, ezt többször hangsúlyoztam már jó magam is, ismételten ezt tenném itt és most. Valóban fontos, hogy az eszközök, illetve a beavatkozás mellett, hogyha tényleg ég a ház, illetve hogyha a katasztrófa következik be, akkor valóban a kár enyhítés szempontjából is rendelkezünk eszközökkel. Viszont fontos az, hogy önmagunkon tudjunk segíteni. Ez nagyon fontos. Éppen ezért egy célirányos katasztrófa menedzselési tervre van szükség, az önkéntes munkát is ebbe be kell építeni, és pontosan ezen a szinten szükség volna egy európai együttműködésre. Ezt támogatnunk kell, mert úgy vélem, hogy a különböző tagállamokban nagyon sok megelőző intézkedés létezhet, működhet, és nagyon komoly különbségek vannak Európában az önkéntes munka, a polgári védelem, illetve a katasztrófa védelem területén jelentkezik. Úgyhogy ezen a területen hasznos lenne az információt cserét követni, és támogatnunk a különböző terveket, és azt, hogy a tagállamok milyen eszközöket hoztak létre, ezt egymással meg kellene osztanunk. Persze fontos a tanulságot levonni a múlt tapasztalataiból is. A korai riasztó rendszerek kapcsán például az együttműködést előmozdítani, és bizonyos közös kutatómunka is hasznos lehet, ez egyértelmű, de ezt nem kell itt külön kiemelnünk. És egy további pont, ami szerintem fontos, az a figyelem felkeltés fiatalkorban, és a katasztrófa védelem, illetve a megelőzés területén nem lehet elég korán kezdeni a lakosság figyelem, figyelmének felkeltését. Említenék egy példát, a lavinákkal kapcsolatban például Ausztriában a régiókhoz igazított megelőzési terveket az iskolákban is oktatják, hogy például Tirol tartományban már az iskolás gyermekeket is oktatják ezen a területen. Ez egy példa lehet arra, hogy maguk a régiók milyen sok mindent tehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tajer úr következik, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretném nyomatékosan az előadó álláspontját támogatni. Egy regionális megközelítésre van szükségünk, és következetesen ennél kell maradnunk. Szem előtt kell tartanunk, hogy európai szinten mi az, amit jobban meg tudunk oldani, mint helyi szinten. Azt hiszem, hogy ha nem ügyelünk, akkor egy teljesen téves vitát folytathatunk, mint például az euró esetében az előfordult, ugye? Görögország éveken keresztül megsértette az előírásokat, a szabályokat, manipulálta a statisztikákat, most pedig azt kell hallgassuk, hogy az Európai Uniót éri a szemrehányás, hogy ő nem hajtotta végre kellőképpen az ellenőrzéseket. Azt mondják, hogy az Európai Uniónak az erdőtüzeknél vagy egyéb katasztrófáknál be kellene avatkoznia, akkor azt is meg kell jegyezzük, hogy egy más fajta kataszter törvényre is szükségünk van. Vagy akkor azt is meg kellene fontolnunk, hogy működőképes önkéntes tűzoltóság felállítását fontoljuk meg itt Európában. Tehát egy jó katasztrófa megelőzés nem pusztán a pénz kérdése, hanem a szervezés kérdése is és meg kell tenni valóban az első lépést, de ha ezt az irányt követjük, akkor ez egy európai intervencionizmus felé hajlik. Nem szeretném azt mondani, hogy a tagállamok hatáskörébe kell, hogy ez tartozzon, hiszen a polgárokhoz legközelebbi szinten az önkormányzatok, illetve a régiók szintjén kell ezt megvalósítanunk. Kiegészítő eszközökre, forrásokra van szükségünk, ehhez van ugye a regionális alap, a jelentésben szerepel, hogy európai szinten arra kellene összpontosítanunk, hogy megtanítsuk magunkat arra, hogy önmagunkon segítsünk. És csak nagyon konkrét esetekben, amikor egy adott tagállam erre nem képes, akkor lehetne megfontolni az európai szintű segítségnyújtást. Akkor mondhatjuk azt, hogy például hogy egy európai tűzoltó repülőket vessünk be például. De ez egy nagyon konkrét eset, amelyben látható az európai többletérték. Köszönöm. Köszönöm szépen, Batula úr, öné a szó. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte scurt. Într-adevăr, în context... Nagyon röviden. Valóban, az éghajlatváltozás miatt egy makroregionális megközelítést kell követnünk, de Plezak úr is ezt már kifejtette. Úgy gondolom, hogy a jövő európai stratégiájának kidolgozása nagyon is szükséges. Itt azonban az önkéntes munkának is nagyobb szerepet kell tulajdonítanunk, mert ahol katasztrófák következtek be, ott ez nagyon is hasznosnak bizonyult főleg ott, eh, ahol a katasztrófák utáni eh, segítségnyújtás, eh, segítségnyújtás szükségesnek bizonyult. Úgy gondolom, hogy nagyon nagyobb, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdoníthatunk ennek az európai térségben, és itt az ideje annak, hogy kibővítsük most ezt a megközelítést. Köszönöm szépen, így az elnök Kelly úr, tessék a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és főként pedig azért, hogy nagyon gyakorlatias javaslatokkal él. Főként az ötösre utalnék, itt azt mondja, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a probléma orvoslása. Illetve azt is mondja, hogy a jövőbeli programok finanszírozását ahhoz kellene attól kellene függővé tenni, hogy az megfelele a katasztrófavédelmi szabványok betartásának. Nemrégiben tapasztalhattuk árvizek során, hogy olyan városokat is elöntött a víz, ahol soha korábban nem volt árvíz. Ezzel kapcsolatban javasolnánk, hogy a helyi hatóságok és a régiók kapjanak lehetőséget arra, felhatalmazást kapjanak arra a nemzeti kormányoktól, hogy ezt megoldják, nagyon sok katasztrófát meg lehetne előzni. Úgyhogy ez eléggé egyértelmű és világos, hogy a nemzeti, illetve világosság kell tenni a nemzeti kormányok számára, hogy ha a katasztrófák bekövetkeznek, akkor szolidaritási finanszírozásért ne kopogtassanak az uniónál, hanem ők maguk is először tegyenek meg mindent, hogy megelőzzék ezeket a katasztrófákat, ezért a jelentéstevőt ebben támogatom. Elnök, köszönöm szépen, Alfonszi úr, öné a szó. Reagálni szerettem volna, hiszen a kockázatkezeléssel kapcsolatban van valami, amit nem hagytunk figyelme, nem vetünk figyelembe, a, egy azonos politikán belül kezelni az árvizeket, tüzeket, földrengést, ez nem igazán helyen való, hiszen nem lehet előre látni a földrengést, a katasztrófa után kell kezelni a helyzetet. A nagy esőzéseket sem lehet előre irányozni, előre látni, és nem lehet megakadályozni sem. Úgyhogy különböző jelenségeket különböző módon kell figyelembe venni. Azt csak nagyjából lehet előre jelezni, hogy mikorra várható valahol egy katasztrófa, de ha bekövetkezik, az visszafordíthatatlan, és nagyon komoly károk keletkeznek a környezetben. Korzikát veszem figyelembe, nagyon sok erdőtűz sújtotta. És ezt megfelelő politikával tud, akartuk köz, kezelni, hogy megakadályozzuk az ilyen jellegű katasztrófákat, vagy csökkentsük az előfordulásnak a időtartamát. Vannak rendkívüli időjárási helyzetek is a régiók, a tagállamok eszközei nem elegendőek, amikor ilyen végletes események következnek be, tehát kell a közösségi szinten is előirányozni egy olyan erőt, hogy amikor egy ilyen rendkívüli esemény bekövetkezik, akkor minél előbb fel lehessen lépni. Ez nincs ellentmondásban azzal, ami itt elhangzott, hogy beavatkozási erőket nem kellene létrehozni uniós szinten, de a katasztrófák vonatkozásában ez nem indokolt így. Köszönöm szépen, most pedig akkor én magam is szeretnék néhány rövid megjegyzést tenni görögül. Először is én is szeretnék gratulálni a jelentéstevő jelentéshez a téma összes vonatkozó részletére kitér, és hangsúlyozza, hogy a helyi, illetve regionális, regionális önkormányzatok milyen nagy szerepet tölthetnek be a katasztrófa kezelés területén. Fontos, hogy az Európai Bizottság egy kezdeményezést fogalatosít, és kitér arra, hogy a katasztrofák megelőzése hogyan érhető el, főleg a 2000-től 13-ig tartó több éves programok vonatkozásában. Talán még hangsúlyozhatnánk azt is, hogy a 112-es sor különös fontosságú, tehát a 112-es, ez ugyanis a polgárok részvételére vonatkozik, és európai szintű együttműködésünk is fontos. Koordináció főleg a határon átnyúló koordináció, a szaktudás, a szakértelem megosztása, illetve a bevált gyakorlatok megosztása, a katasztrófák megelőzése területén, közös adatbázis létrehozása, és a különböző hasonló régiók kellő időben való tájékoztatása is lényeges. Köszönöm. Most pedig megadnám a szót Dajcs úrnak, és a vitát pedig azzal fogom lezárni, hogy a bizottságnak adom meg a szót, és aztán a jelentéstevőnek. Dajcs úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. <clears throat> Eh, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! A napirendi pontunk tárgyát képező előterjesztéshez érdemben kívántam hozzászólni, azonban az elmúlt hétvége eseményei azok megváltoztatták ezt a eh, szándékomat Eh, engedjék meg, eh, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, hogy eh, különösen egy ilyen napirendi pont kapcsán hadd fejezzem ki azt a szándékomat, hogy indokolt és szükséges, hogy az Európai Parlament regionális fejlesztésért felelős bizottsága együttérzéséről adjon jelet akkor, amikor megemlékezik arról, hogy épp a mögöttünk hagyott napokban történt Madeirán az elmúlt évszázad legnagyobb természeti katasztrófája. Több mint 40 madeirai polgár lett áldozata ennek a e, katasztrófának, és nyilvánvaló, hogy e, kedves képviselőtársunk Teseira képviselő úr is ezen katasztrófával összefüggésben nem tudott most itt lenni a körünkben, hanem nyilvánvalóan ő neki most ott helyben kell minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy enyhíteni tudja ezeket a e, nehézségeket, tragédiákat. Azért tartom fontosnak, hogy megemlékezünk erről, hiszen néhány hónappal ezelőtt épp a regionális bizottságnak egy küldöttsége járt Madeirán, ahol a regionális fejlesztés ottani tapasztalatait volt módunk, volt módja annak a bizottságnak tanulmányozni. Én azt gondolom, hogy túl azon, hogy értékes eszmecserével gazdagítjuk ennek a jelentésnek a e, tartalmát, indokolt és szükséges, hogy ne csak beszéljünk a szolidaritásról, hanem itt és most szolidaritásunkról, együttérzésünkről, és nyilvánvalóan amennyiben a katasztrófa következményeinek az enyhítésében az Európai Parlamentnek lesz szerepe, akkor e, ezen előterjesztések lehetséges támogatási szándékáról biztosítsuk azokat, akik ma nagyon nehéz napokat, órákat élnek meg. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallottam ezt a javaslatot, ugyanis én voltam a delegáció vezetője, amikor Madeinára látogattunk, és engem is nagyon megrázott, hogy mi történt ott. Tájékoztatnám arról is, hogy kérését, illetve kívánát azon kívánságát, hogy írjunk egy levelet és szolidaritásunkról tegyünk tanúbizonyságot, ezt továbbítom majd Hübner asszonynak. Most pedig szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság kívánatot, köszönetet kíván mondani a régi, bizot, régi bizottságnak és a raportőrnek ezért a véleményért, és azért is, hogy a bizottsági közleményhez ilyen értékesen járult hozzá. A helyi és regionális hatóságok természeti csapások és ember okozta katasztrofák megelőzésére irányuló közösségi koncepciót. A szolidaritás, a felelősség, a megelőzésben, a szolidaritás a bekövetkezett károk vonatkozásában igen fontos. 2009-ben egy sor kezdeményezést tettünk a közlemény ö, gyakorlatba történő átültetésére, a jobb, a bevált gyakorlatok, a képzés, a kockázati térképek felállítása vonatkozásában, és a regionális és helyi hatóságokat is bevonjuk természetesen ebbe a folyamatba a pénzügyi alapok speciális kérdésével kapcsolatban eh, a pénzügyi eszközök, eh, megelőzésre fordítható eh, eszközök elemzésére tanulmányt készítünk, és felülvizsgáljuk a meglévő pénzügyi eszközök felhasználásának módját. Az előadó is javasolta, a bizottság gondolkodik azon, megfontolja azt, hogy világosabban hozza összefüggésbe a pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi kritériumokat, valamint a katasztrófa megelőzési szempontokat. A módszer, az eljárás vonatkozásában vizsgáljuk, hogy hogyan lehet hatékonyan, hogyan lehet a többlet érték vagy a rendelkezésre álló eszközök jobb felhasználásáért intézkedéseket hozni. Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót az előadónak, szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje március 1 déli 12 óra. A regi szakbizottságban majd áprilisban szavazunk. Az MV szakbizottság úgy tervezi, hogy ezt a jelentést május 3-án és 4-én fogadja majd el. Előadó úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. E, e, e, Szeretném megköszönni a kollégáknak a, az észrevételeiket. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a mi bizottságunk az illetékes ebben a kérdésben, de tanulmányozzuk a dokumentumot, és egész egyszerűen azt akartuk elkerülni, hogy megkettőzzük ezt a munkát, illetve a különböző a dokumentumban szereplő elképzeléseket. Ami pedig a szolidaritást illeti, természetesen ezt figyelembe vesszük, főleg ami a nemzetközi segítségnyújtást, illetve a fellépések egyeztetését, a közös felelősséget illeti. Az egyik kollega azt hangsúlyozta, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelnünk a mezőgazdaságnak a természeti katasztrofák összefüggésében. Nos, azt kell mondjam, hogy ez a kérdés nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Ugyanis a mezőgazdaságot más alapokból finanszírozzuk, más struktúrák foglalkoznak a mezőgazdasági jellegű segítségnyújtással. És természetesen figyelembe vesszük az összes megjegyzést, és a végleges dokumentum elkészítése során arra törekszünk majd, hogy a különböző észrevételeket beépítsük a dokumentumba. Köszönöm. Okay, again. Thank you. Rendben, köszönöm szépen az előadónak és a kollégáknak a vitában való részvételt, és mivel egyéb határozatot nem kell hoznunk, áttérhetünk a hetedik napi rendi pontra ez pedig az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a második célkitűzésre. Az előadó Rodi Kratza, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, körülbelül mennyi idő áll rendelkezésemre? Elnök úr, azt szeretném tudni, hogy mennyi idő áll a rendelkezésemre. μέγιστο μισή ώρα, κύριε. Egy fél óra, van, fél óra jut az egész jelentés megvitatására rendben, akkor megpróbálok röviden fogalmazni, hogy aztán vitát is tarthassunk erről. Nos, elnök úr, ha megengedi, akkor először is a következőt fejteném ki. Itt a regionális, a politikai kohézióról van szó, méghozzá egy nagyon nehéz időszakban Európában arra szeretnék utalni, hogy mennyire fontos a kohéziós politika a fejlődés szempontjából, a konvergencia szempontjából, ami ugye az európai struktúrának a magját képezi, és ez fontos azért is, hogy konkrétan megközelíthessük a problémákat. Ugyanakkor a tervezés, a stratégia kidolgozás szempontjából is lényeges. Ami a kohéziós politikát illeti, ez ma különös jelentőséggel bír, ugyanis a pénzügyi válság nagyon komoly hatással van ránk. A pénzügyi válság napról napra egyre jobban érezhető. Egyfelől ugye a válság hatása teljesen egyértelművé vált, az is egyértelmű, hogy fontos kezelnünk ezt a válságot, de még egy megállapítás helytálló lenne itt, ugyanis sokkal inkább odafigyelhetnénk a kohéziós politika jelentőségére. Az európai tagállamok érzik ugyanis a pénzügyi és gazdasági válság hatását, azt, hogy a reálgazdaságra, a keresletre, a termelésre milyen hatással van a válság. És azt is megállapíthattuk, hogy a kohéziós politika ellenére még az euróövezetben még az euróövezetben is, mintha mintha növekedne a szakadék, ahelyett, hogy az emberek egymás felé közelítenének. Korlátozott a költségvetés az Unióban, tehát nem lehet a valós problémákat azon nyomban megoldani és hmm, a különböző módszerek, illetve a szolidaritási mechanizmusok sem kellően egyértelműek és érthetőek. A kohéziós politikát tehát jobban fel kell használnunk a strukturális alapokat és egyéb eszközöket, kezdeményezéseket, intézkedéseket, amelyek a régiók fejlesztését szolgálják. Ez az a keret, amelyen belül mozgunk. Ez olyas valami, amit érdemes lenne jobban megfontolnunk, főleg a parlamentnek kellene behatóban foglalkoznia mindezzel. És a kettes célkitűzés alá tartozó régiók tartoznak most ide a jelentéshez. Emlékeztetnék arra, hogy a kettes célkitűzés arra vonatkozik, hogy a strukturális problémákat kell megoldanunk. A 2000-től 2006-ig tartó időszakban azon régiókra vonatkozott ez, amelyek fejlődésbeli, amelyek fejlődésbeli hátrányjal küzdöttek. És arról volt akkor szó, hogy a gazdaságra milyen hatással van ez a fejlődésbeli visszamaradottság a jelenlegi időszakban, a 2007-től 13-ig tartó időszakban, a második célkitűzés körülbelül 14 millió embert érint, és itt elsősorban a foglalkoztatás és a versenyképesség helyzete tartozik ide, tehát a fenntartható fejlődést kell ösztönözni, valamint a jólétet előmozdítani. Itt már most megállapíthatjuk, hogy a válság kirobbanása előtt már pozitív hatást tudtunk felmutatni különböző területeken azokban a régiókban, amelyekben a gazdaságot például negatívan érintette a válság, ott is megállapíthattuk, hogy legalábbis volt egyfajta stabilitás. Tehát a negatív kihatás leállt, és nem következett be egy további recesszió. Most pedig azt állapíthatjuk meg, hogy a kohéziós politika pozitívan hatott a kettes célkitűzés alátartozó régiókra. Természetesen még konkrétabban is eljárhatnánk, hiszen nem beszéltünk ezen kérdésekről kellően. Szükség volna talán egy ide vonatkozó tanulmányra is. Meg kellene néznünk, hogy milyen a mai helyzet, főleg a kettes célkitűzés alá tartozó régiókban. Érdekes lenne tanulmányozni azon jelentéseket is, amelyeket a tagállamoknak kell elkészíteniük, Méghozzá a 2009-es év végén ugye kellett ilyen jelentéseket készíteni. Remélem, hogy ezen jelentésekben nem pusztán a különböző elemek szerepelnek, hanem javaslatok is a tagállamok részéről arra vonatkozóan, hogy a kettes célkitűzést hogyan tudnánk jobban felhasználni. Az az eszköz, amelyet itt első pillantásra javasolhatnánk, nos, mi az, amit európai szinten tehetnénk, a strukturális alapok eszközeinek felhasználását egyszerűsíthetnénk, tehát meg lehetne állapítani azt, hogy mennyire eredményesen működik a közigazgatás, illetve hogy az adminisztratív eljárásokat lehetne tovább egyszerűsíteni, mindenki számára hozzáférhetővé tenni őket, például az előfinanszírozás, illetve a százszerzalékos finanszírozás mennyire működik. Nincs sok időm, úgyhogy nem szeretnék a részletekbe menni, de úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan eszköz, amely által számos tagállamban egyszerűsíthetnénk a helyzetet. Ha volna lehetőségünk arra, hogy egy projektet finanszíroznánk, amely például prioritást élvez egy adott tagállamban, ha lehetne ezt mondjuk később finanszírozni, az egy nagy lehetőség lenne. Továbbá úgy gondolom, hogy a tagállamok jobb és intelligensebb módon felhasználhatnák azon lehetőségeket, amelyeket a kohéziós eszközök kínálnak. Például azért, hogy jobban előre jelezhessük a különböző később bekövetkező helyzeteket, és ne csak tűzoltásra legyen szükség, hanem már korábban a szükséges eszközöket bevethessük. Ezen kívül tekintettel a súlyos gazdaság és pénzügyi helyzetre, a tagállamoknak most kell felhasználniuk az eszközöket, hogy közvetlenül reagáljanak olyan problémákra, amelyek a válság következtében merültek fel. És volna még egy további javaslatom is, méghozzá az, hogy nagy figyelemmel fontoljuk meg azt, hogy európai és nemzeti szinten a különböző kohéziós politika alá tartozó eszközöket hogyan tudnánk jobban koordinálni. Tehát például a strukturális alapoknál is meg kellene vizsgálnunk azt, hogy a transeurópai hálózatok, a közlekedési, illetve energetikai hálózatok szempontjából mely régiók férnek ehhez hozzá. A közelmúltban szülőföldemen jártam, és azt láttam, hogy nem csak a görög régió változott meg ott Észak-Görögországban, hanem egész Dél-Európa megváltozhat akkor, hogyha a transeurópai hálózatokat tényleg sikerül megvalósítani. Vannak egyéb eszközök, illetve mm, kezdeményezések is, amelyek az innovációt szolgálják, hiszen ezek fontosak a versenyképesség és a foglalkoztathatóság előmozdításához, vagyis a második célkitűzés szempontjából. Aztán ott van a hetedik kutatás és fejlesztési keretprogram is. Ezt is fel lehet használnunk a régiókban. Tehát tényleg óriási lehetőségek állnak, a, állnak előttünk, hogyha tényleg mindenki hozzáférhet ezen eszközökhöz. Igazából ennyit szerettem volna megjegyezni, elnök úr. Ezt a dokumentumot majd előterjesztem, ebben konkrét statisztikai adatokat találhatnak majd a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, és láthatják majd azt is, hogy a kohéziós politika hogyan alakult, és természetesen javaslatokat is megfogalmazok majd. Most pedig nagy érdeklődéssel várom a kollégák véleményét, illetve az Európai Bizottság nézetét. A következőt szeretném még megfogalmazni. Tényleg meg kell értenünk, hogy a pénzügyi és gazdasági válság minden egyes országot sújtja Európában. És éppen ezért nagyon nehéz most nagy horderejű beruházásokat eszközölni, a gazdaságot finanszírozni. És éppen ezért most kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket. A felelősség pedig tényleg megosztott európai, nemzeti és regionális szinten. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes ismertetést. A jelentés tervezetet március 17-én vitatjuk meg, és ahogyan azt Kráce asszony kifejtette, mindenkitől várjuk az észrevételeket, Ez az eszmecsere egy előzetes esmecsere volt, de most lassan 5 órakor el kell kezdenünk majd a szavazást, 10 perccel 5 óra után körülbelül. Négy hozzászóló jelentkezett. Veszfál úrnak szeretném először is, Veszfál asszonynak mondja az elnök megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném megjegyezni, hogy Kratza asszonynal és a többi árnyékjelentéstevővel nagy érdeklődéssel várom az együttműködést, mert úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan jelentésé válhat, amely jelenlegi helyzetben nagyon hasznos és észszerű lehet. Főleg, ha figyelembe vesszük a munkavállalók helyzetét Európában. Mindannyian rendkívül aggódunk, amiatt, hogy milyen súlyos szociális következményekkel jár a pénzügyi és gazdasági válság. Gyakorlatilag az összes régió és város Európában közvetlenül érintett. Nem pusztán a szegényebb tagállamokban, hanem a kettes célkitűzés alá tartozó régiókban is. Számunkra, szociáldemokraták számára a válság leküzdése, főleg ami a munkavállalók helyzetét illeti, előtérben áll el kell érjük azt, hogy a lehető legtöbb munkahelyet megőrizzük, és az elveszett munkahelyeket, az elveszett munkahelyek helyébe újakat teremtsünk. Az európai regionális politika már a válság előtt is súlypontként kezelte ezt, nevezetesen a több és jobb munkahely megteremtését. Ez pedig az európai regionális politika egyik stratégiai irányvonala a jelenlegi támogatási időszakban a válságnak a gazdaságra gyakorolt hatása nem eredményezheti azt, hogy ezen hosszú távú prioritások elmosódjanak. Több és jobb munkahely megteremtését kell előmozdítanunk, egyenlő bért kell biztosítanunk férfiak és nők számára, főleg a válság idején ezt a lehető leghatározottabban kell megvalósítanunk. Láttuk ugyanis, hogy a regionális politika az Európai Unióban nagyon is pozitívan járulhat hozzá a célok eléréséhez. A válság előtt megállapíthattuk, hogy az európai strukturális programok pozitív hatást válthatnak ki a foglalkoztatásra, valamint a munkahelyek megteremtésére. Számos régió elérte azt, hogy jobb hozzáférést biztosítson a munkaerőpiachoz, továbbképzést és az oktatást, a szakképzést is támogatta, és arra törekedett, eh, hogy a a szokványos eh, ipari eh, termelést kibővítse. Most pedig az a célunk, hogy enyhítsük a válság hatását. Egy jelszó lehet a nagyobb rugalmasság a strukturális alapok bevetésénél. A globalizációs alapot is fel kell használnunk, komoly szerepet kellene biztosítanunk meg kell vizsgáljuk azt, hogy a jelenlegi eszközök a jelenlegi körülmények között hogyan alkalmazhatóak. De ahogyan már említettem, nagy örömmel nézek az együttműködés elébe. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Westphal. Köszönöm szépen, Westphal asszony. Tajrer úr a szó. Vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Én is örvendek már most az előadóval és a többi árnyékrendéstevővel való együttműködésnek, hiszen ezt a témát az EU-ban a regionális politikát, illetve a pénzügyi és a gazdasági válság leküzdését egy központi fontosságú feladatnak tartom az Unióban. A gazdasági válság elemzése során megállapíthatjuk, hogy ez a válság kezdetben egy bankválság volt. A tagállamok rengeteg pénzt költöttek arra, hogy a nemzetközi bankvilágot stabilizálják és megalapozzák, de a milliárdokat jelentő segítségek, támogatások ellenére a bankok nagy része kritikusan tekint a hitelezés kérdéseire, és főleg a kis és középvállalkozások azzal szembesülnek, hogy noha számos megrendelésük van, nehezebben jutnak hitelhez. Ez pedig egy központi kérdés lehet a regionális politikában, hiszen már most lehetséges az a kettes célkitűzés alatt, hogy a versenyképességet és a foglalkoztatást különböző programok keretében előmozdítsuk. Például a vállalkozások számára a likviditást biztosítjuk, illetve garancia vállalást. És úgy gondolom, hogy ezt jobban kell tanulmányoznunk. Meg kell néznünk, hogy a kis és középvállalkozások hogyan kerülhetnének a támogatási politikánk középpontjába, hiszen a KKV-k pillanatnyilag a kutatásfejlesztés területén most csökkentik kiadásukat, hogy a likviditást biztosítsák, mert pedig ez egy téves út, hiszen a kutatásfejlesztés a jövő termékeihez az alapot képezi. Éppen ezért itt látok a regionális támogatás szempontjából egy nagyon fontos feladatot a KKV-kat támogatnunk kell, az egyetemekkel való együttműködésüket előmozdítani, még a válság idejében is a kutatásfejlesztési projekteknek helyet kell biztosítani, mert ezáltal piacképes termékeket állíthatnak elő, munkahelyeket teremthetnek, és ezáltal a növekedést biztosíthatják. Ez pusztán két olyan aspektus számos egyéb kérdés közül, amelyet meg kellene vizsgálnunk. Jónak tartom minden esetre, hogy itt a szakbizottságon belül foglalkozunk ezzel a fontos kérdéskörrel. Elnök, köszönöm szépen. Deli asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, előadó asszony, a az e- Európai Unió regionális politikájának hozzájárulását, illetően a válságkezelés kapcsolatban. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a legsérülékenyebb, leghátrányosabb helyzetben lévő lakosság rétegeket kell megsegíteni. Miközben a, az európai szegénység csökkentésére törekszünk, azt kell megnézni, hogy a legtöbb tagállamban ugyanakkor növekszik a szegénység. Minden bizonyal őket, ezeket a rétegeket érinti a legsúlyosabban a gazdasági válság. Tehát a az önkormányzatoknak, a városoknak minden szakpolitikát együttesen kell latba vetni, hogy ezt ki tudjuk védeni az oktatás, a szociális támogatás, a gazdasági intézkedések szociális nyomon követése eh, kapcsán, vagy segítségével. Ez nem a mai válsággal kezdődött ez a helyzet, hosszú távú eszközöket kell eh, eh, kidolgozni, a regionális politikának a szociális nyomon követése érdekében, hogy minden egyes tagállamban a leghátrányosabb helyzetű lakosságrétegeket tudjuk segíteni. Köszönöm szépen, Ankurakis kollega. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is igyekszek röviden hozzászólni. Mindenek előtt a következőt szeretném megjegyezni. Már a válság előtt is láthattuk, hogy nagy különbségek jelentkeztek a régiók és a tagállamok között, ezek pedig csak fokozottak a válság során. Teljesen mindegy, hogy milyen sok pénzt fordítunk a kohéziós alapok vagy egyéb alapok által a régiókba. Egészen egyszerűen azért, mert az Európai Unió olyan országok közössége, amely országok egymástól függetlenül működnek. Egész országok között nagyon komoly eltéréseket figyelhetünk meg. Hazám esetéről beszélnék, ugye ön is nagyon jól ismeri a helyzetet, Görögország most gyakorlatilag egy olyan helyzetben van, hogy akár kieshet az Európai Unióból, mert nem felel meg a konvergencia kritériumoknak. És ez tudomásom szerint nem pusztán Görögországot érinti, hiszen más, hasonló, más országok hasonló helyzetben vannak. Szeretnék szolidárisnak mutatkozni a romániai, bulgáriai vagy magyar munkavállalókkal, de a probléma, ha jól tudom, akkor ott akár súlyosabb is a nemzetközi valuta alap Görögországról tett nyilatkozata jelzik, hogy ez nem pusztán egy regionális probléma. A jelentés érdekes, ezt szeretném hangsúlyozni, de a következőről volna szó. Amennyiben a kritériumok mindig a versenyképesség, illetve a nagy vállalkozások haszonszerzésére irányulnak, addig ezen problémák, amelyek sújtanak bennünket, mint a munkanélküliség, ezek tovább fognak fokozódni. Köszönöm szépen, Angorakis úr, most pedig Kráca asszony következik. Vagy még egy hozzászólás? Van Stelroy úr kért szót. Jelentkezett, szót kért? Nem. Van Stelroy úr, parancsoljon öné a szó. Amikor itt folyik ez a munka, ezzel egyidejűleg egy szakbizottsága válsággal kapcsolatos kérdéseket taglalja itt a parlamentben. Hübner asszony nincs itt, de Hübner asszony annak a szakbizottságnak is a tagja, hogy biztosítsa az összefüggést az ott végzett és az itt végzett munka között. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy a két dolgot összekapcsoljuk a strukturális politika, a regionális politikánk egy hosszú távú politika. A válság pedig, ahogyan azt Tajrer úr is kifejtette, jelzi, hogy a pénzügyi struktúrában számos hibát orvosolni kezdett. Mi azonban más megközelítésből szemléljük a dolgokat. És valóban több időre lenne szükségünk ahhoz, hogy megnézzük, hogyan hat Európa szerte a különböző régiókra a válság, és meg kell néznünk, hogy a kohéziós politikánk szempontjából mit jelent, és a többi eszköz szempontjából mit jelent. Tehát a kulcsfontosságú kérdéseket kell feltenni, például a területi kohézióval kapcsolatos kérdéseket is előtérbe kell helyeznünk. Tehát én arra kérném az előadót, hogy a többi szakbizottsággal is egyeztessen, hogy nehogy egy olyan dokumentum kerekedjen ki a munka végén, amely nem kapcsolódik a többi szakbizottságban végzett munkához. Köszönöm szépen. Most pedig Ródi Kratzel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani a nagyon érdekes hozzászólásokért. Egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Jó magam is úgy vélem, hogy a területi kohéziót előtérbe kellene helyeznünk, a KKV-k szerepét szintén, hiszen ez egy olyan téma, amelyen a parlament mindig is foglalkozott, hiszen a KKV képzik a régiók gerincét, és van egy további téma, amelyel egyetértek, nevezetesen, hogy a probléma, amelyel itt foglalkozunk, ezt egy szélesebb kontextusba kell helyeznünk, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy a kiegyensúlyozott fejlődést kellene előmozdítanunk, hanem tényleg jobb konvergenciát kell teremtenünk a tagállamok között. Köszönöm szépen, elnök úr. Én köszönöm, mondja az elnök úr, most pedig Piper úr fog elnökölni.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 Rendben, hölgyeim és uraim, akkor azt javaslom, hogy kezdjük el a szavazást. Először is ide itt van a szavazókártya? Ha igen, akkor kérném, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Mindenki készen áll, mert ha igen, akkor megnyitom a szavazást, így vagy úgy, de szavazzó mindenki. Mindenki szavazott? Úgy látom, hogy még nem mindenki szavazott. Kérem, hogy mindenki nyomja be a gombot. Igen, Kelly úr is szavazott, akkor most lezárhatjuk, vagy mégsem? Rendben, várunk még egy picit, de úgy tűnik, hogy a rendszer működik és a frakciók közti arány is megfelelőnek tűnik. Akkor azt javaslom, hogy addig is a Kuni asszonyt, Manuelát szava, számoljuk ide. Igen, még valaki még valaki elfelejtette esetleg a szavazókártyát, nem, akkor csak a néppárt számára egy plusz szavazat. Rendben, akkor Először is a mezőgazdasági természeti hátrányokkal küzdő területeken a speciális állapotfelmérésről szóló jelentés, Ferragut asszony jelentése. Az egyes módosító nyitványról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel pedig a 3, 4, 5, 6, 7, 8-as módosító módosítóindítványok okafogyottá válnak, 9-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszumos indítvány, mellette ki szavaz? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel a 11, 12 és a 13 okafogyottá válik, következik a 14-es, ezt visszavonták, a 15-öst is, következik tehát a 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette. Ezt, ez kiesik, mert a 16-ot elfogadtuk, következik a 18 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most már úgy látszik, hogy a néppártnál is megvan mindenkinek a szavazókártyája. Következik a 19-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Szavaznunk kell a 20-asról, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk a jelentés egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 39-en mellette szavaztak, senki sem szavazott ellen, és senki sem tartózkodott. Gratulálok! Azután. So, dann kommen wir zur... Következik a második jelentés. A közlekedés fenntartható jövőjéről szól a jelentés az előadó Kelly úr. Először a kettes módosításról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik rész két részben az egyes módosítás annak az első része mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító indítvány mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas, mellette, ellene, Ó, elnézést. Úgy látom, hogy a nyolca sokafogyottá válik. Elutasították. Elnézést, akkor a nyolcasról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es Tehát csak a második részről szavazunk, a 24-es második részéről. Tehát csak az első részről szavazunk, mondja az elnök. 14-es első része mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig kiesik a 17-es és a 19-es, tehát szavazunk a 15-ösről. 15-ös módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, tehát 18-asról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, Elutasítottuk, ugyanis 24-en ellene szavaztak, 18-an mellette. Folytatjuk a 20-as módosítással két részben. Első rész, mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 21-es, mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is ellenőrizzük inkább. A 21-esről szavazunk, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Noha én magam nem szavaztam. Elutasítottuk. Megnyugtat, mert én is ellene szavaztam volna. 22-es, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszumos indítvány. Mellette kiszavaz? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. És ezzel a 26-os, illetve a 27-es okafogyottá válik. Szavazunk a 25-ösről viszont. Mellette ki szavaz? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 26-27 kiesik, 28-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig következik egy szóbeli módosítás, ezt láthatják a dokumentumon, nem kell ismertetni, úgyhogy akkor így szavazásra bocsátjuk, mellette kiszavaz. Krél asszony parancsoljon, elnézést kérek, de a frakciónk a szóbeli módosítás eh, ellen van, erről így nem szavazhatunk. Korábban megbeszéltük, eh, akkor úgy tűnik, hogy mégsem, úgyhogy akkor ez a szóbeli módosítás így kiesik. Következik a 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez kiesik, 33-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a hármas kompromisszumos indítvány, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk a 34-es kiesik, következik a 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as a következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő módosítása 39-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő módosítás a 40-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 42-es pedig okafogyottá vált a 3-as kompromisszumos indítvány miatt. Végezetül szavazunk a jelentés egészéről. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 5-en ellene szavaztak két tartózkodás. Gratulálok Kelly úrnak!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 Uh, akkor térjünk át most a következő napi rendi pontra. És szeretném Nuno Teixeira urat felkérni, hogy szóljon néhány szót, hiszen hozzá szeretett volna szólni, nem látom itt, vagy itt van? Igen, akkor parancsoljon. Obrigado, uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is természetesen csak annyit tudok mondani, hogy ma ez egy nagyon keserves nap nekem. Mint tudják, nem voltam itt múlt szombaton. Borzasztó katasztrófa sújtotta Madeira szigetét, én onnan származom, és most, amikor önökhöz beszélek, még holtesteket mentenek ki, a romok alól. Több mint 40 áld, halálos áldozat van, 250 személy veszítette el az otthonát, és további sebesültek érkeznek be a mentőhelyekre a legfőbb szolgáltatások hiányoznak, nem működnek, nincs áram, nincs víz, az övezetet a világ többi részétől elvágták a romok. Utak, hidak tűntek el teljesen, házakat sodort el a, vihar. És úgy ítélik meg, hogy még mindig vannak áldozatok a sárlavina alatt, a romok alatt, úgyhogy az elsődleges hozzászólásom alkalmával csak azt tudom mondani, hogy gyászt érzek, teljesen le vagyok sújtva az áldozatok, a szenvedők miatt, és nagyon elszomorít az, hogy még sokan nem tudják, hogy milyen sors jutott családtagjaiknak, hozzátartozóiknak. Visszatérve a kérdésre. Úgy gondolom, hogy testileg itt vagyok, de a fejemben nem. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki részt vett a korábbi vitákon, akkor megoszthattam önökkel azokat az indokokat, amelyek miatt az eredeti bizottsági javaslathoz módosításokat nyújtottam be. Két kérdésre visszatérnék. A négyes módosítás törlését én magam jelentettem be, miután kapcsolatba léptem a regionális bizottságok, bizottságokkal és a bizottsággal is kapcsolatba léptem a program elfogadásának pillanatában elfogadott terméklistával kapcsolatban sikerült a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával megtalálni megoldást a jelenlegi rendelethez képest. Második megjegyzésem az ötös módosításban benyújtott kiegészítés, megismerhetik. Úgy gondolom, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni az export-import feldolgozott áruk mennyiségét. Az előző három év átlagát kell figyelembe venni az kérdéses évben. Óvatos, lépés volna, hogyha 89, 90, 91-es évek minimális szintjét megvizsgálni, ezek a referenciaévek a jelenleg hatályos rendelethez. Ahhoz, hogy a mennyiségeket rugalmasabban tudjuk kezelni, egy összeg, egy közös összeget kellene elfogadni a közösségi országok és a harmadik országok vonatkozásában. Miután egyeztettem kollégákkal, és a külső területek képviselőivel, azok a módosítások, melyek ezen régiók érdekeinek védelmében születtek, azokat figyelembe kell venni, és akkor júniusra ígérte a bizottság, hogy alapvető módosításon esik át ez a rendelet, más rendeleteket is figyelembe kell venni, például a 2006-os 793-asat és másokat is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tessere úr, és szeretném elmondani, amikor itt nem volt még itt Ma délután, amikor a hatos napi rendi pontot beszéltük meg, akkor Madeiráról is szóltunk, és én magam Zsárdim úrnak fogok küldeni egy levelet, és együttérzésről fogom őt tájékoztatni, és nyilván megteszünk mindent, ami tőlünk elvárható, hogy segítsük a régiót. Úgy tudom, hogy Gressle asszonyi szeretett volna hozzászólni a szóbeli módosítással kapcsolatban, jól tudom? Köszönöm, elnök asszony. Először is csatlakozni szeretnék Teser a kollégám gyászában osztozni, amit Teser a kollégám említett. A módosításokkal kapcsolatban a harmadik országok termelését is bevesszük, de ez jelentős kockázatot jelent az önellátás középtávon figyelembe vendő több ok miatt is az élelmiszerbiztonság szempontjából, költségek és környezetvédelmi szempontból is. Az importokat energiafelhasználással, nevezetesen kőolaj felhasználással lehet figyelembe venni, és ez az elkövetkezendő időszakban is figyelembe vendő. Köszönöm szépen, akkor megkezdjük a szavazást. Hármas módosítás, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Ezt visszavonták. Ahogyan Tessere úr említette, tízes mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik az ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegy. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosítás következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom. 40-en szavaztak, 38 mellette, két tartózkodás. Elfogadtuk. És tapsoljuk meg Teixeira urat. Következik a 11-es napi rendi pont, új fejlemények a közbeszerzésben. Vlaszek úr a jelentés készítője, illetve a vélemény előadója. Meg is kezdjük akkor a szavazást, kedves kollégák. Egyes. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, véleményem szerint. Négyes következik négyes módosító indítvány mellette ellene tartózkodás. Akkor most a második rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötöst visszavonták, hatos jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 13-as. Ez csak egy nyelvi módosítás, úgyhogy erről nem szavazunk, és a 14-esről sem, 15-ös jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-ost visszavonták, 17-es jön, ez okafogyottá vált, 18-as mellette ellene tartózkodás mert elfogadtuk, 19-es mellette szóbeli módosítással, igen, Tehát akkor szavazunk 19-es mellette ki van. Elfogadtuk. 20-ast visszavonták, 21-es jön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Záró szavazás következik mellette ki van, illetve elnézést elektronikusan, tehát megnyitom a szavazást. Már megnyitottam a szavazást, mondja az elnök asszony. Everybody has voted, we can... Mindenki szavazott, akkor lezárjuk. 41-en szavaztak, 40 mellette, egy ellene. Megint csak gratulálunk a jelentés készítőjének. Kedves kollégák, nagyon gyorsan térjünk át akkor a 12-es napi rendi pontra. Bocsánat, Flaszak úr, tessék. Elnök asszony, a szavazás végén szeretnék köszönetet mondani valamennyi felelős koordinátornak a tárgyalásokért, és nagyon köszönöm még egyszer. Elnök, köszönjük szépen! Akkor gyorsan a 12-es napi rendi pontra térjünk át. A munkacsoport első ülése megtörtént, egy jelentés tervezetet kaptak már, a titkárság készítette ezt erről az első ülésről, úgyhogy nem kell beszélnünk, mert annyira kevés az időnk, azonban a napi rendünkön a munkacsoporttal kapcsolatban, ez pedig az EU 2020-as stratégiára vonatkozik, és ezzel kapcsolatban Lambert van Nistelrooyt szeretném felkérni, hogy mondja el, mi történt a munkacsoportban ezzel kapcsolatban. Voorzitter, heel graag eh, kort eh, even het punt wat... Igen. Nagyon röviden. Két dolgot mondanék el. A 2020 Európai Unió. A stratégiát múlt év végén mutatták be, és az első reagálások most következnek. Júniusban fogjuk ezt a stratégiát feltetőleg elfogadni. Miről is van szó? Ez egy komplex több elemet tartalmazó együttes. Legalábbis akik az adhok munkabizottságban részt vettek, így vélekedtek. Úgyhogy közvetlen befolyást kell gyakorolni erre a stratégiára. Nem a szokványos úton fog ez történni, hogy egy felelőse lesz, egy szakbizony, európai parlamenti szakbizottság lesz a felelőse. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az a benyomásunk, ezt szeretném önökkel most megosztani, hogy vajon a mi szakbizottságunk elnöke írna-e, írhatna-e egy levelet, amelyben elmondaná, hogy mi kívánatosnak tartanánk, hogy normális parlamenti eljárásra kerüljön sor. Ez márciusban nem lehetséges, csak a júniusi csúcs idejére. Másodszor úgy gondoljuk, hogy itt e vélemény eszmecserére volna szükség körünkben március hónap során, és együtt kellene működnünk a koordinátorokkal és más frakciókkal. Kostas Lastra kollégánkkal, szociáldemokrata kollégánkkal kellene nevezetesen. Ő foglalkozik a Lisszaboni stratégia fejleményeivel, eseményeivel. Úgyhogy ezt a jelentést figyelembe lehetne venni annak értékelésére, hogy mi történt már meg, mi valósult meg a Lisszaboni stratégiából, és mi az, ami még előttünk van. Ezt mind azelőtt kellene megtennünk, mielőtt a plenárison foglalkoznánk ezzel a kérdéssel. Tehát az az adhok csoport, ez egy munkacsoport, és nem szakbizottság, tehát nagyjából ezeket az ötleteket fogjuk írásos formába elővezetni. Utolsó megjegyzésem, cél, hogy határozat hozatalra készítünk elő egy anyagot a plenáris márciusi ülésére, és a különböző frakciók kölcsönösen kellene, hogy tájékoztassák egymást, hogy a városok, régiók érdekeit a kohéziós politika tükrében hogyan kívánjuk védelmezni. Mit tehetnénk a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban a régiók és a városok érdekében elővezetni? Néhány gondolatot példa, példaként kívántam most ismertetni önökkel, megvitatta a munkacsoport ezeket a kérdéseket, és úgy gondoltam hasznos, ha erről beszámolok. Köszönöm szépen, nagyon kevés sajnos ez időnk, úgyhogy azt javasolnám, hogy a javaslatot fogadják el, hogy az elnök levelet küldjön az Ekonnak, illetve az elnökök értekezletének, hogy kifejező gondolatainkat azzal kapcsolatban, ahogy ezt a témát kezelik, illetve konstruktív javaslatokkal is éljünk azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen téma megvitatásra kerüljön. Az illetékessel meg fogjuk beszélni a témát, hogy a jelentéséből egy olyan jelentést készítsünk, amelyben szerepel az EU 2020-as stratégiája márciusban pedig az egyéb döntéseket is meghozhatnánk, időközben pedig remélem a koordinátorok szintén megállapodásra tudnak jutni, hogy hogyan lehetne eljárni, de természetesen aktívak szeretnénk lenni a 2020-as stratégia tekintetében. Ez lenne a javaslatom, remélem, hogy ezzel egyetértenek ma. Hogyha egyetértenek, akkor ezt a pontot le is zárhatjuk. Nagyon szépen köszönöm, Lambert. És a következő napi rendi pontra térnénk rá, így módon pedig Filip Maestertot szeretettel üdvözlöm, az Európai Beruházási Bank elnökét. Nagyra értékeljük, amit gyakorlatilag a bizottság, illetve az EBB az elmúlt öt évben tett az európai kohéziós politika kontextusában. A parlament nagyon pozitívan értékelte ezt az elképzelést, hogy közös megközelítést alkalmazzunk a kohéziós politika pénzügyi kialakítására. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a jövő szempontjából is. Ezért döntöttünk az eszmecsere mellett, ezért ez nagy segítség lesz számunkra, és akkor meg is adom most önnek a szót. Kérem, tartson egy rövid bevezetőt, és utána pedig egy vitát tartanánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony azt mondták nekem, hogy jobb, ha itt a parlamentben anyanyelvemen beszélek. Tehát bel... Francia az egyik anyanyelvem, úgyhogy akkor franciául fogok beszélni. De ha jobban szeretnék, akkor nem franciául beszélek. Köszönöm minden esetre, hogy meghívtak a bizottság mai ülésére. Erre már önök utaltak az, Euró, az EBB felkérték arra, hogy ezzel a szakbizottsággal szorosan együttműködjön, önnel személy szerint elnök asszony, és ez természetes is, hiszen a beruházási bank nemzetközi pénzügyi intézmény, amelynek az a jelentősége, hogy a római szerződés hozta létre, és pontos feladatkört is kapott a szerződésből fakadóan, azaz, hogy pénzügyi támogatást biztosítson az Európai Unió célkitűzéseihez. Tehát természetes, hogy szoros az együttműködés az EBB és az európai intézmények között. Természetesen a bizottsággal, de a tanácssal és a parlamenttel is. Így van ez. Mindig nagy örömömre szolgál, ha a parlamentbe ö, látogathatok el. A szerződés semmi olyasmit nem irányoz elő, hogy hogyan is kellene a kapcsolatokat a parlamenttel alakítani, de természetes, hogy a pénzügyi instrumentum, illetve az intézmény rendszeresen beszámoljon a parlamentnek is. Ami a regionális politikát illeti, ez egyértelműen a prioritásaink közé tartozik. Most felolvasom a mai 309-es cikkét a Lisszaboni szerződés óta ez a szá- hatályba lépésére óta ez a száma. Az EBB feladata, hogy hozzárájuljon olyan projektumok finanszírozásához, amely kevésbé fejlett régiókra vonatkozik, és még kiegészül ez ezzel, hogy a strukturális alapokkal és más pénzügyi eszközökkel egyetemben teszi ezt. Tehát már a szerződés is jelzi, hogy az EBB kötelessége, hogy a bizottsággal együttműködjön a strukturális alapok felhasználását illetően. a konvergáló régiókkal kapcsolatos projektek prioritást jelentenek számukra. 2009-ben 250 konvergáló, felzárkózó régióra vonatkozó projektet finanszíroztunk tavaly, kölcsönöket 79 milliárd összegben írt alá, ez a legjelentősebb nemzetközi pénzügyi intézetét tesz bennünket. Ez a Világbank által biztosított kölcsönök két, kétszerese. 250 műveletről van szó, tehát a költ, az EBB 2009-es kölcsöneinek ez 39%-át teszi ki, növekedést jelent 2008-hoz képest. 38%-os növekedést jelent. Ezeket a kölcsönöket elég kiegyensúlyozottan ítéljük meg a különböző tagállamok között, mind az új, mind a régi tagállamok között. A 12 új tagállam számára közel 13 milliárd euró összeget jelentett ez. A növekedési ráta lényegesen jelentősebb az új tagállamokban, mint a régi tagállamokban. Abszolút összeg szerűen természetesen a nagyállamok számára nagyobb összeget jelent ez. Az első haszonélvezője kölcsöneinknek Spanyolország 4 milliárd 700 millióval, ezt követi Lengyelország 4 milliárd 600 eh, ezer millióval. 600 millióval. Ha az egy főre, egy lakosra eső összeget nézzük, itt kicsit más a helyzet, itt eh, ez Észtország a legnagyobb haszonélvező, hogyha az egy főre eső, egy lakosra eső hitel összegét nézzük. Szlovénia és Portugália és Szlovénia követi Észtországot. A felzárkózó régiókban energiaszektorba és közlekedési szektorba jutott nagy része ezeknek az összegeknek, de támogattunk más ágazati projektokat is, a tudás gazdasága, a kutatás, fejlesztés, innováció is fontos helyen szerepel. Ha megengedi elnök asszony, rövid bevezetőmben elsősorban a legutóbbi évek egyik innovációjára ö, utalnék. Szoros együttműködés volt a bizottság és a bank között a ö, strukturális alapok felhasználásában hogyan lehet a leggyorsabban felhasználni a strukturális alapokat, úgy, hogy az ellentétet finanszírozzuk. A tagállam a saját önrészét is biztosítja, és egy néhány esetben ebben segítettük meg a nemzeti hatóságokat. Ez a mi zsargonunk szerint a structural, structural Notes. Erre tavaly több mint 3 milliárdot fordítottunk. Ez az első típusú együttműködés lehetővé teszi néhány esetben, hogy felgyorsuljon a strukturális alapok felhasználása. Ezt is a valóban olyan tagállamok esetében használjuk, hogy azon a tagállamokban használjuk, ahol a konvergálást segíti elő a strukturális alapokból való részesedésben. Önökkel együtt dolgoztunk ki még fokozottabb együttműködési formákat. 2005-ben emlékszem, az ön irodájában vetettük le ennek az együttműködésnek az alapjait, amit a mi saját zsargonunk szerint a négy jével fémjeleztünk, neveztünk el. Rövid bevezetőmben erre is ki kell térnem. A Jaspers az első jé, ez egy olyan program, közös program, a bizottság, az EBB és az EBRD működik benne 2008 óta együtt, közösen alkalmazzuk a technikai alapokat. Tehát ez is egy olyan intézkedés, melyet annak érdekében hoztunk, hogy a strukturális alapok felhasználását hatékonyabbá és gyorsabbá tehessük. Tehát projektek előkészítését kívánjuk elősegíteni közlekedés, környezetvédelem, energia területén és 2009-ben elmondhatom, hogy 130 projektumot készítettünk így a Jaspers keretében elő. Ezt lezártuk, tehát 2009-ben 130 projektum, Lengyelország, Csehköztársaság és Románia a legfontosabb haszonélvezői ennek és megalapítjuk, hogy a Jaspersen belül vagy Jaspersen belül előkészített projektumokat gyorsabban fogadja el a bizottság a strukturális alapok felhasználásának tükrében. Vízről van szó, víztisztítás, szennyvízkezelés, stb. 23%-a az előkészített projektumoknak erre esik, közlekedés, lég, repterek, kikötők, stb. Tehát ez a három olyan ágazat, amelyel kapcsolatban a Jaspelz-ben tevékenykedtünk. A Jeremy a következőjé, ez egy új elképzelés, fed, arra vonatkozik, hogy a strukturális alapok egy részét átalakítsuk, általában ezt egyszer, egyszeri támogatásra használjuk föl, de megpróbáljuk egy megújuló, fenntartható pénzügyi instrumentummá átalakítani. Ez egy elsődleges kísérlet arra vonatkozóan, hogy a strukturális alapokat többször ismétlődő módon lehessen felhasználni és ezzel javítsuk a KKV-k hozzáférését a hitelekhez és hogy ahol szükséges, kialakítsunk, tehát ott, ahol hiányosságokat tapasztaltunk, hogy kialakítsunk pénzügyi instrumentumokat, eszközöket. Ez persze országról országra, régióról régióra változik, hogy mire garancia alapba tesszük-e, vagy, vagy pedig tőkerészesedést vagy mikrohiteleket támogatunk. Ez attól függ, hogy az adott meghatározott régióban, országban mi az elemzés, az elvégzett elemzésnek az eredménye. Hiányosságokat akarunk ezzel kiküszöbölni. 19, 10 jeremie alapot állítottunk fel 1 milliárd 81 millió összegben, hét tagállamban és három régióban történt ez. A harmadik J az a Jessica, ugyanez az elképzelés, megpróbáljuk a strukturális alapokat oly módon felhasználni, hogy ez megismételhető legyen, fenntartható legyen, városrenovációra, városfejlesztésre lehessen felhasználni. Ez a megfelelő DG-nek a, az ötlete volt, az Európa taná, Európai Tanácssal együttműködve született ez a döntés. Olyan instrumentumok, pénzügyi eszközök kialakítására, amelyek a városfejlesztést segítik elő, 15 megállapodást írtunk már alá egy sor tagállamban erre vonatkozóan, és 8 alap már fel is állt 800 millió eurós összegben. Az utolsó G, J, Jasmine, ennek a célja a technikai segítségnyújtás, intézmény, a mikrofinanszírozási intézmények fejlesztésére szól Végül bevezetőmet azzal zárnám le, hogy még két csatolt ö, eszközt, vagy közösen kezelt eszközt említenék meg, ezek nem csak a régió konvergenciára használatos. Az első az Elena, ez egy új technikai segítségnyújtási lehetőség, amelynek célja, hogy a helyi önkormányzatokat, városokat, régiókat segítsen beruházási programok kialakítására az energiahatékonyság, a megújuló energiák és a tiszta közlekedés területén. Ez teljesen új keletű, most induló program, de már is számos kér, kérelem érkezett nagyvárosok részéről be, programok kialakítására például Párizs városával tárgyalunk energiahatékonysági programon, és több nagy várossal tárgyalunk hasonló programokról, és a bizottság biztosítja a 15 milliós összeget az ilyen típusú projektumokhoz. És az utolsó eszköz, amelyet még meg kívánok említeni, a Risk Sharing Finance Facility a kutatás érdekében. Itt a kockázat közös vállalása a kutatás területén. A kutatási programok nem biztos, hogy végig, véghez vihetők, mindig kockázatot jelent, hogyha kutatási program indul útjára, úgyhogy a bizottsággal arra törekedtünk, hogy még több kockázatot vállalhassanak, mint amit szokásos. Tehát létrehoztunk egy ilyen védőpárnát, védőhálót, egy milliárd eurós összegben a hetedik kutatási keretprogram keretén belül, és egy milliárd pedig az EBB éves hasznából kerül elő. Tehát két milliárd euróról van szó ebben az alapban, ezzel olyan kölcsönöket finanszírozhatunk, amelyek kockázatosabb a szokásosnál 10 millió eurós összegig. Tehát itt egy ilyen emelő hatás érvényesül. Ez egy olyan instrumentum, amit 2007-ben indítottunk, és folyósítottunk ezen keresztül 500 millió eurós kölcsönt, és 2009-ben már 3 milliárd eurót közel, hoz közelít a kölcsönök összege, a folyosított kölcsönök összege. Nos, elnök asszony, ezt kívántam elmondani bevezetőben, a parlamenttel folytatott párbeszéd nagyon fontos, hiszen már a következő pénzügyi perspektívát készítjük elő, és a, értesültem arról, hogy az önök szakbizottsága a 2020-as EU projekt kívánja szorosan figyelemmel kísérni, és egyeztetnünk kell, és mi készen is állunk arra, hogy együttműködjünk a bizottsággal, javaslatokkal álljunk elő, amelyet aztán a parlament fogadhat el ezen a területen. Köszönöm. Tisztelt kollégák, meghallgatjuk a kérdéseket. Először is Fanny Szteroly kollega kap szót. Köszönöm szépen ez egy kitűnő pillanat, hogy felvessük először is azt, hogy ezen csodálatos neveket kitaláltak ki a programok számára. Ki volt az illető? Ma visszatazom Hollandiába, és hát helyhatósági választások közelednek, és el kell magyaráznom nekik mindezt. Ezen hölgyek neveit meg kell indokolnom. Ö, rendben. Most komolyra fordítva a szót. Igen, én úgy vélem, említette ugye a kockázat megosztási eszközt. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük, a, tanulmányozzuk a válságot, és megnézzük azt, hogy mit tud a piac felvállalni most a bankok részéről, akkor azt láthatjuk, hogy egy óriási szakadék jelentkezett hogy egy technológiai parkot létrehozzunk, ehhez valóban beruházásokra van szükség. A vállalatok, az egyetemek támogatására itt egy nagy infrastruktúrát kell finanszírozni, és máskülönben senki sem tud bekapcsolódni, vagy talán négy-öt év elteltével csak. De ebben a pillanatban rendkívül fontos, hogy hogy más eszközökkel is rendelkezzünk. Meg kell néznünk például azt, hogy milyen korlátozások, milyen akadályok merülnek fel, hogyha ezen eszközöket megpróbáljuk bevetni a piacon. A Jessica például. Melyek azok az akadályok, amelyek jelentkeznek, és hol találhatók meg a pénzügyi szabályzatban? Az Európai Parlament ezt átalakíthatja. De igazából akadályt állít ez az önök útjába? Úgy gondolom, hogy érdekes lenne bevetni ezen eszközöket, amelyek csak három-négy éve léteznek. Az Európai Parlament volt az, amely jóváhagyását, beleegyezését adta ezek létrehozásába. És az innovatív finanszírozási eszközök új generációja is megszületik az elkövetkező években. Nagyon sok bírálat érkezik a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről arról, hogy a Jessica, illetve egyéb eszközök esetében hogyan kerül sor a pénz elköltésére. Ott mindenki elégedett? Ez egy általános kérdés lenne igazából. Azt hiszem, hogy ezt összeköthetjük egy további kérdéssel, Tremopolosz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ez a mérleg Ami ezt a mérleget illeti, az Európai Beruházási Bank tevékenységéről ez nagyon hasznos. Talán érdemes lenne ezt még írásban is részletesebben kidolgozva megkapnunk. Minden esetre szeretném a következőt tudni. Ez egy olyan téma, ami nagy aktualitást élvez, és a kohéziós politika szempontjából is fontos. Szeretném a válsággal kapcsolatban a véleményét hallani. Az Európai Unió különböző országait ez súlyosabban érinti, és lehet, hogy az Európai Beruházási Bank tehet valamit annak érdekében, hogy megfelelő időben, kellő időben fellépjünk a válsággal szemben. Ma már beszéltünk arról, hogy különböző hibák következnek be a programok végrehajtása során. Ön is szerzett ezen a területen tapasztalatot? már ami a különböző országokban megvalósuló tevékenységet illeti. Illetve milyen magas a hiba arány, és ezek közül mennyi a csalás. We have two more. Ketten jelentkeztek még, Krácz asszony és Deli asszony, úgyhogy talán most meghallgathatjuk a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék egy kérdést intézni az Európai Beruházási Bank elnökéhez. Esetleg tudná konkrétabb tájékoztatást adni a különböző tevékenységek céljairól, illetve mérlegéről, már ami a versenyképességet illeti. Ez összefügg egy olyan célkitűzéssel, amelyről a korábban, amelyről korábban beszéltünk, ez az én jelentésem volt, és a kohéziós politika volt a tárgya, egészen pontosan a kettes célkitűzés, tehát versenyképesség és foglalkoztatás. Ezek itt nagyon lényeges kérdések. És számos pozitív fejleményt várunk ugye ettől, a versenyképesség erősítésétől. Éppen ezért szeretném, hogyha mérleget vonna, és kifejteni, hogy a bank milyen tevékenységeket folytatott ezen a területen, és milyen perspektívákkal rendelkezik. Köszönöm, Teli asszony. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Önt, elnök úr. Ön beszélt az EBB szerepvállalásáról városfejlesztési projektok vonatkozásában. Több ö, saját forrásra volna szüksége, mint kölcsönre a városoknak. Kérdésem a következő. Az EBB a helyi pénzintézményekkel hogyan tud együttműködni olyan projektemek finanszírozásában, amelyek nem feltétlenül infrastruktúra vonatkozó nagy projektok, projektek, hanem kis projektek, például energiahatékony otthonok kialakítására. Elnök úr, most öné a szó, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, hogy Van Nistelrooy úr nagyon lényeges kérdést vetett fel, amiről érdemes elgondolkodnunk, főleg a következő pénzügyi perspektíva kidolgozása szempontjából. Le kell vonnunk a tanulságokat. Innovatív eszközöket alkalmazhatunk, ezek közül tettem néhányról említést, de valóban néha nehézségekkel találjuk szembe magunkat. Ön is említette, hogy az egyik ilyen nehézség pontosan a pénzügyi szabályzattal kapcsolatos. Hiszen nem vette figyelembe az innovatív pénzügyi eszközök alkalmazásának szükségességét. Egy nagyon egyszerű példát említenék a több éves jelleg. Ez nem adott, ez nem biztosított. A pénzügyi szabályzatnak a bizottság nem kötelezheti el magát egy évnél hosszabb időtartamra, már pedig nagyon nehéz az ilyenfajta pénzügyi eszközöket alkalmazni, hogyha nem tudjuk a másik félnek biztosítani azt, hogy ez legalább néhány évig hatályban lesz. Ez pusztán egy példa, több éves jelleg, olyas valami, amit a következő pénzügyi szabályzatnak rend, lehetővé kellene tennie. Persze bizonyos esetekben és bizonyos feltételek teljesülése mellett. De úgy gondolom, hogy a parlamentnek el kellene gondolkoznia azon, hogy hogyan lehetne bizonyos jogos esetekben lehetővé tenni a több éves kötelezettségvállalást. Ezen a területen együtt kellene működnünk. A konkrét pénzügyi rendeletre van tehát szükség. Együttműködünk a bizottsággal. Ön is említette, nem hallott panaszt az új eszközről, de ez valóban új, és pont az idén kerül sor egy félidei felülvizsgálatra, és akkor majd konkrétabb eredményekkel is szolgálhatunk az év során. Úgy gondolom, hogy valóban levonhatunk majd bizonyos tanulságokat a félidei értékelésből, amelyeket majd alkalmazhatunk a következő pénzügyi szabályzat kidolgozásánál. Euh, egy hosszú kérdést tett föl arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne harcolni a válság ellen. Most nem bocsátkoznék részletes fejtegetésbe az egyes tagállamok reagálásával kapcsolatban, de általában nagyon hasznos volt a tagállami reakció. Így nem volt olyan súlyos a recesszió, mint a 29-es, 30-as válság, és ez azért is volt így, mert másként reagáltak a tagállamok. Vagy az országok. Gyorsan reagáltak, ez nagyon pozitív szerepet játszott, vagy összegészében pozitívnak tekinthető, és ennek következménye hogy közfinanszírozási problémákkal küzd a legtöbb ország, de azért mégis jó volt, hogy gyorsan reagáltak az államok, és nem passzívan viselkedtek, mert annak még súlyosabb következményei lettek volna. Egyes tagállamokban lehet, hogy történtek hibák, tévedések, de csalásról nincs tudomásunk. Tehát tegyünk különbséget a kettő között. Ami az EBB-t illeti, hozzánk azzal a kéréssel fordultak, hogy az európai terv, fel, fel, kilábalási terv ö, ö, keretében, amelyet 2008-ban hagytak jóvá, azt kérték tőlünk, hogy többet és gyorsabban lépjünk, tehát a hitelkeretünket, hitelvolumenünket növeljük meg jelentősen, 79 milliárdra növeltük, ez egy jelentős emelkedés, és ezt a kiegészítő kölcsönt különösen három irányba szántuk a KKV-k támogatására, azon kölcsöneinket növeljük, amelyet a bankok kapnak, de azzal a feltétellel, hogy előnyösebben és könnyebben nyújtanak hitelt a KKV-knak. Egy új termék is létrejött, amelynek kapcsán bizonyosabbak lehetünk abban, hogy a KKV-k élvezik ennek előnyét. Tehát kifejezetten belevettünk a feltételrendszerbe az átláthatóságra vonatkozó követelményeket, amely és ennek következtében a mi fellépésünknek köszönhetően is előnyösebben juthatnak hitelhez a KKV-k. Tavaly több mint 12 milliárd ö, ö, ilyen jellegű kölcs, ö, kölcsönökre került sor a bankok felé, amelyet a KKV-k használhattak aztán fel. Ez elég gyors reagálás volt. A következő tengely, erre már utaltam, hogy adjunk még egyértelmű prioritást a felzárkózó konvergáló régióknak, és növekedett a műveletek száma azon tagállamokban, amelyek hát ilyennek minősülnek. A harmadik tengely az energiafelhasználás, a klímaváltozás vagy éghajlatváltozás elleni harcban, jelentősen növeltük azon költségök összegét, amelyet megújuló energiákra lehet fordítani. Tavaly 4 milliárddal több az energiahatékonyságra fordítható összegeket is, a kutatás, fejlesztés, az új energiatechnológiákba szintén kedvezményezett vagy előtérbe került, annak érdekében, hogy a szén-dioxid kibocsátás volumenet csökkenjen, mégpedig a közlekedésből eredő széndiokszid kibocsátásról van szó. Finanszíroztunk több milliárdos összegben olyan kutatási programokat, amelyek olyan motorok kialakítására irányul, hogy amelyek kevesebb ilyen káros anyagot bocsátanak ki. Tehát ez a három tengely, három irány Ezeket, ezeket az Európa Tanács szabta meg nekünk, és így növekedett ezen a téren a tevékenység. Krassa asszony aggája a vers, az európai gazdaság versenyképességét illetően indított arra bennünket, tehát a tudás a kutatás, fejlesztés, innováció irányába fordultunk, az új technológiák elterjedését kívánjuk elősegíteni. Deli asszonynak válaszolva, önnek igaza van, mindent nem lehet kölcsönnel finanszírozni, kell egy tőke alap is. A Jessica éppen erre szolgál, azt az elképzelést követi, hogy a tagállamok, a régiók, a strukturális alapok egy részét arra fordíthatja, hogy olyan alapot hozzon létre, amelynek köszönhetően finanszírozhatóvá válhatnak olyan műveletek, amelyekkel ez biztosítható. Köszönöm szépen, Mattulatis úr. Elnök úr, elnök asszony, kedves kollégák! megerősítem, hogy a négy j a keleti országokban, Romániában is köztük valóságos sikertörténetté vált. Nagyon érdekes dologról van szó, az elsődleges Jaspers program lehetővé tette, hogy szilárd projektek induljanak be, a vízellátás, a, a vízkezelés terén sikerült jelentős előrelépést elérnünk, és ez vonatkozik egy másik technikai segítségnyújtást célzó projektre is. Múlt héten zöld hét volt nálunk. Az Elena projektet illetve eszközt mutattuk be Romániában. Nagy érdeklődés mutatkozott ez iránt. Olyan területekről van ugyanis szó, amelyek a jövő szempontjából érdekesek, hogy a tiszta közlekedés, energiahatékonyság, stb. A kérdésem a következő. Gondolják-e önök, hogy az a 15 millió E, millió eurós alap kiegészülhet a jövőben? annak fényében, hogy mekkora az érdeklődés az általam említett területeken. Ha ehhez a kérdéshez hozzátehetnék én is egy megjegyzést a saját tapasztalatomból kiindulva. Egyetértek azzal, amit Lambert említett, és amire ön is reagált, hogy a pénzügyi szabályzat, illetve a közbeszerzési előírások és egyéb előírások a tagállamokban, valamint az Európai Unió szintjén is gyakran egy jelentős akadályt képeztek a gyorsabb előrehaladás útjában. Ezt tudjuk az elmúlt évek tapasztalatából, és most, ahogy közelítünk ahhoz a pillanathoz, amikor majd az új pénzügyi szabályzat elfogadására is, szó, is sor kerül, az új időszakra vonatkozó szabályzat. Készek arra, hogy együttműködjenek a bizottsággal, ehhez mi is nagyon szívesen hozzájárulunk a munka kezdeti szakaszában, akkor kellene tényleg valami sokkal egyszerűbb kidolgozására törekednünk, hogy valóban jobban kombinálhassuk az alapokat, és így gyorsabban kiléphessünk a válságból, és a növekedési pályára léphessünk. Tehát tényleg készek arra, hogy a bizottságot is arra ösztönözzék, hogy egy egyszerűbb szabályzat kidolgozására törekedjen? Tudom, hogy ez nem egyszerű, lehet, hogy egy külön szabályzat foglalkozhatna talán a pénzügyi eszközök összekapcsolásával. Másodszorban pedig, ugye nem csak az Európai Beruházási Bank, hanem az Euróházási Csoport is kész arra, hogy tevékenységeit kiterjeszte az ilyenfajta eszközökre, hiszen itt különböző eszközökről van szó, vagy elértéke már a bank finanszírozási kapacitásának határait, vagy éppen ellenkezőleg úgy látják, hogy előre tudnának még lépni, hiszen az új szerződés is új lehetőségeket kínál a helyi szintű kezdeményezések számára. Úgy gondolom, hogy ezekből több jelentkezik majd a jövőben, mint amennyi eddig volt, tehát akár a nemzeti szint alá menni nem jelenti azt, hogy korlátoznák a tevékenységüket. Nem tudom, hogy hogyan látja a bank szerepét ebben az új kontextusban, az európai kormányzás összefüggésében. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is Matula úrnak megerősíthetem azt, amit mondott. Valóban Romániában a Jaspers által komoly projektek finanszírozásra nyílik lehetőség a környezetvédelem, a víz gazdálkodás területén. Aztán az Elenára vonatkozott egy kérdése, lehetne ezt emelni, 15 millió euróban állapodtunk meg. A bizottság azt szerette volna, hogy ez az összeg nagyobb legyen, de itt ismételten a költségvetés éves jellegét kell hangsúlyoznom. A bizottság azt jelezte, hogy gyakorlatilag biztosak lehetnek abban, hogy ezt az összeget jövőre is megkapják, de nincs jogbiztonság. Ebben a konkrét esetben ez nem jelent valódi problémát, hiszen itt technikai segítségnyújtásról van szó. Komolyabb problémát jelent ez akkor, ha például egy equity fund létrehozására törekszünk és hosszabb időre kívánjuk ezt alkalmazni. Reméljük minden esetre, hogy az ellenát folytatni tudjuk majd a jövőben is, hiszen látjuk, hogy Európa szerte a városok nagyon nagy érdeklődést mutatnak az ilyenfajta programok iránt. Elnök asszony azt kérdezte, hogy tehetnénk-e többet én azt hiszem, hogy a Jaspers esetében elértük azt a szintet, ahol együtt tudunk működni a bizottsággal és egyéb partnerekkel is. Ez ugyanis valóban segít bennünket abban, hogy a strukturális alapokat jobban és gyorsabban használhassuk fel. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy a Jaspers-t folytatni kell. Ami a Jeremit és a Jessica-t illeti, ez viszonylag új, és nehezebb megvalósítani, ezt is el kell ismernünk. Vannak ugyan jó példák, vannak kevésbé jó példák is, de vannak kitűnő példák is. És éppen ezért úgy gondolom, hogy levonhatjuk a tanulságot, és remélhetőleg a következő pénzügyi perspektíva alatt folytathatjuk majd az ilyenfajta eszközöket. Végezetül pedig a Jasmine. Egyelőre a Jasmine-t a foglalkoztatásügyi főigazgatóság egy új javaslata keretében vitatjuk meg. Ők ugyanis a mikrofinanszírozás céljából egy új javaslattal álltak elő. Arra törekszünk tehát, hogy a kettőt összekapcsoljuk. Hiszen a mikro, mikrofinanszírozás nem egy általános gyógyír, de hogyha a legkisebb vállalatokhoz is el szeretnénk jutni, akkor egy sajátos eszközre van szükségünk. Mert a, kis, a legkisebb vállalkozásokat nem tudjuk elérni úgy, hogy az általános rendszert alkalmazzuk, amely a KKV-k számára banki kölcsönt nyújt. Tehát egy mikrofinanszírozási eszközre van szükségünk. Technikai segítségnyújtást tudunk biztosítani számukra, és ez ugye a Jasmine célja de ugyanúgy finanszírozást is rendelkezésre tudunk bocsátani a mikrofinanszírozási intézetek által. Tehát azt hiszem, hogy együtt tudunk működni, és a bizottsági szervezeti egységekkel már el is kezdődött az együttműködés. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy. Igen, az új helyzetről szeretnék szólni. A parlament esetében most az együttdöntési eljárás érvényesül, főleg ami ezeket az eszközöket illeti említette, hogy szorosan együttműködik az új bizottsággal, de úgy gondolom, hogy a parlament hamarosan elkezdi majd a meghallgatásokat. Mi a szakbizottságunkban tervezünk egy meghallgatást arról, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos új elképzelések milyenek, és talán nagyon bölcs lenne, hogyha részt venne kezdettől fogva ebben a munkában, nem csak az Európai Bizottsággal együttműködve, hanem velünk is mert a parlament ezen időszak alatt nagyobb hatáskörre tett szert, és talán szeretne majd a Regi Szakbizottság által megrendezett meghallgatáson is részt venni. Elnök úr, az önnel együttműködő kollégák is kaptak egy meghívást, hogy együttműködjenek, hiszen az új pénzügyi perspektíva tekintetében egyenlő helyzetben vagyunk a tanácssal. Tehát szükség lesz arra, hogy mi is részt vegyünk ebben a munkában. És néha az az érzésem, hogy a parlament nyitottabb is az innováció irányában. Elnök, lehet, hogy kevesebb közvetlen felelősség van a kezünkben. Nem tudom, hogy ezt szeretne hozzátenni valamit. Nincs egyéb kérdés és észrevétel. Ebben az esetben Szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy eljött hozzánk Brüsszelbe, és kifejezte azt a vágyát, hogy majd együttműködjön velünk. Kedves kollégák, még egy napi rendi pontunk van, úgyhogy kérem ne menjenek el.